Okay. Dear colleagues, may I ask you to... Kedves kollégák, szeretném Önöket megkérni, hogy foglaljanak helyet. Thank you. I... Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm a nemzeti parlamenti képviselőket, üdvözlöm az európai parlamenti képviselőket is, valamint az Európai Bizottságtól érkezett két felszólalónkat, Valdis Dombrovskis és Pierre Moszkoviszi vannak itt a bizottságtól. Üdvözlök mindenkit a mai rendezvényünkön, amelynek a jelentősége szerintem egyre nő, egyre fontosabb fórumává válik az érdemi vitának, a nemzeti parlamenti képviselők, az európai parlamenti képviselők között, és részt vesznek persze rendezvényünkön az EU-s intézmények egyéb képviselői is. Ma elsősorban az európai szemeszterről fogunk beszélni, legalábbis itt az első panel során. Mint ahogyan önök is tudják, a tanács a múlt héten elfogadta a következtet, illetve ajánlás tervezeteit az euróvezetre vonatkozóan, ennek az alapját pedig egy Európai Bizottsági Javaslat képezte. A tanács eszközölt néhány változtatást, és ez a dokumentum tartalmaz bizonyos ajánlásokat a konvergenciára vonatkozóan többek között más dokumentumokat is elfogadott a tanács ezzel egy időben, a parlament pedig dolgozik az Európai, parlament, az Európai Szemeszterrel kapcsolatos jelentésén. Itt van Gunnar Hökmark, jelentéstevőnk, és valamint Maria Joao Rodriguez, aki az előző jelentés szerzője. A gazdaság és politikai helyzet rendkívül összetett, ezért is tartom nagyon hasznosnak, hogy egy nyílt vitát folytassunk az európai gazdasági prioritásokról az idei évre, és arról is, hogy hogyan tudjuk a gazdaságpolitikai koordináció szintjét növelni a tagállamok között. Meg is adnám a szót a társ elnökömnek, Roland úrnak. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni a üdvözlethez. Nagyon fontos dologról beszélünk, hiszen a gazdasági célkitűzéseket a társadalmi célkitűzésekkel összhangba szeretnénk hozni. Sajnos még mindig nagyon súlyos az egyensúlytalanság a társadalmi kérdésekben, Gondolok itt például a nők és a férfiak helyzetére, az ő munkanélküliségükre, illetve nagyon sokan tarthatnak a szegénységtől. 2008 és 2014 között súlyosbodott a helyzet, ugyanez vonatkozik a fiatalokra, ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a munkahelyteremtéssel kapcsolatos kihívásokra, illetve a társadalmi egyensúly hiányának problémájára. Ezért is kell együtt dolgoznunk, le kell küzdenünk az egyensúlytalanságot. A gazdasági paramétereket, illetve a társadalmi paramétereket kell valahogy mérlegre helyeznünk. Jean-Claude Juncker is elmondta, hogy ez a mandátum az utolsó lehetőség arra, hogy valóban megvalósítsuk azt az Európát, amit szeretnénk, tehát nagyon nagy munka vár ránk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Nagyra értékeljük ezeket a meglátásokat, és mi is úgy véljük, hogy a gazdaságpolitika és a szociális dimenzió között erős kapocsra van szükség. Most pedig kezdjük a munkát. Először szeretnék a munkánk megszervezésével kapcsolatosan elmondani néhány szót. Szeretnénk a lehető legtöbb képviselőnek megadni a szót. Felszólalási lapokat vagy kártyákat találhatnak maguk előtt, amelyel jelezhetik, hogyha felszólalási időt kérnek. Kérem, hogy töltsék ki ezeket a lapokat, és adják át a teremszolgáknak. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a nemzeti parlamenti képviselőkre és az európai parlamenti képviselőkre is. A következőképpen osztjuk ki a felszólalás időt. Két nemzeti parlamenti képviselő kap szót, utána egy európai parlamenti képviselő, és így tovább, de persze alkalmazkodni fogunk a felszólalási kérelmekhez is. és a cél az, hogy ne egy túl formalizált vitára kerüljön sor, hanem egy nyílt, őszinte vitára, ahol megvitatjuk a legfőbb politikai kérdéseket. Most a bizottság alelnökének, Váldis Dombrovskisnak adom meg a szót, hogy tartsa meg előadását. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és örömmel látom, hogy ilyen nagy érdeklődés övezi a rendezvényünket. Az évek során folyamatosan erősítettük a gazdaságpolitikai irányítás rendszerét. Összességében azt látom, hogy három tendencia bontakozik ki az idei év során. Először is elismeri mindenki azt, hogy a gazdasági talpraállást meg kell valósítani, oly módon, hogy ez mindenki számára előnyös legyen. Az idei növekedési, éves növekedési jelentés is hangsúlyozza a méltányosságot és a szociális dimenziót. Másodszorban a határokon átnyúló hatások jobb figyelembevétele a szakpolitikák kialakításában, és harmadsorban a szociális párbeszéd megerősítése a, a szakpolitikák kialakítása során minden szinten. Számítunk arra, hogy önök is elmondják, hogyan tudnánk önök szerint a, ezt a gazdaságpolitikai irányításra vonatkozó megközelítésünket jobbá tenni. Ahogyan tudják, tavaly novemberben az Európai Bizottság elfogadta a gazdaságirányításra vonatkozó csomagját, ennek hátterében az áll, hogy lassan talpra ugyan a gazdaság, de mindeközben egyre nagyobb a bizonytalanság is. Európa GDP-je most magasabb, mint a válság előtt, és a becsések szerint minden tagállam növekedésnek indul majd az idei évben, a foglalkoztatásban és a fogyasztásban, valamint a beruházásban is egyre jobb számadatokat látunk. Az euróvezetben az államadóság illetve a deficit 1,8%-ról 1,5%-ra csökken az idei évben várhatóan, a GDP-hez mérhetően, és ugyanez fog megtörténni 2018-ban is az elvárások szerint. Emellett egyéb területeken is javulás várható a számadatok szerint. Hogyha az összes tagállam 2016-ig eleget tesz az ajánlásoknak, akkor várhatóan csak két ország marad a túlzott deficit eljárás alatt az idei évben. Az éves növekedési jelentésben a bizottság azt fogalmazta meg főüzeneteként, hogy sikerült a beruházások, a strukturális reformoknak és a felelősségteljes fiskális politikának meg, köszönhetően stabilizálni a gazdaságot. Nagyon fontosnak tartjuk azt is felmutatni, hogy a beruházások a felelősségteljes fiskális politikának köszönhetően javulnak, és persze fontosnak tartjuk mindezzel párhuzamosan a fenntartható közpénzügyi, közpénzügyeket is. A bizottság és a parlament egy közös nyilatkozatot tett közzé, amelyben ugyanezeket a prioritásokat fektette le a két intézmény. Szeretném megköszönni az Európai Parlamenti Szakbizottságoknak és az egyéni képviselőknek is a munkáját a saját kezdeményezésű jelentésükkel kapcsolatosan, és várjuk, hogy a plenáris is elfogadja ezt a jelentést két hét múlva. Fontos, hogy az európai szemeszter elején meg tudjuk közösen vitatni a közös kihívásokat, és ezeket utána az ország specifikus ajánlásokban szerepeltetni tudjuk. A múlt héten az ECOFIN jóvá hagyta az euróvezeti ajánlásokat, Ezekben többek között szerepel az olyan reformok prioritizálása, amelyek a produktivitást növelik, továbbá a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés és a beruházások elősegítését, továbbá a fenntarthatóság elősegítését, és egy kiegyensúlyozottabb szakpolitikai mix és szerepel a prioritásokat között. Ki kell teljesíteni a bankunióval, bankuniót, és be kell fejezni az ezzel kapcsolatos munkát, és mindenképpen előrelépésre van szükség a GMO kiteljesítése területén egészében. Időközben nagyon nagy makrogazdasági hiány alakult ki, ezek, ezek felszámolásán dolgozunk, de még mindig, és még mindig nagyon sokat kell tenni, az eladósodottság még mindig nagyon magas szintű, nagyon sok tagállamban. Emellett azt is láthatjuk, hogy a nettó befizető országok közül néhányan többlettel rendelkeznek. Végül, de nem utolsó sorban világosan felvázoltuk azt is, hogy Európa milyen szociális kihívásokkal néz szembe. Született egy jelentés ebben a témában, amely azt mutatja, hogy a foglalkoztatás ügyi és a szociális helyzet folyamatosan javul, de egyenlőtlen az előrelépés a tagállamok között, nagyon nagyok a különbségek. Néhány tagállamban nyugdíjreformra kerül sor, megpróbálták a munkaerőpiaci fragmentáltságot felszámol, felszámol és kezelni például az ifjúsági vagy a fiatalok körében megmutatkozó munkanélküliség problémáját is. Az európai szociális pillérrel kapcsolatos vitát szeretném itt megemlíteni, erre vonatkozóan tavasszal egy javaslatot fogunk beterjeszteni. Az európai szemeszter most az ország specifikus fázisba vagy szakaszba ér, a bizottság hamarosan bemutatja az ország specifikus jelentéseit február végén, 27 tagállamra nézvést, az egyetlen kivétel Görögország, mert Görögország még mindig egy úgynevezett programország, ezért ott különleges felügyelet érvényesül. Nagyon fontos a végrehajtás. A tavalyi ajánlásokkal kapcsolatosan volt némi előrelépés az egyes tagállamokban, még javulásra van szükség a végrehajtásban, ehhez szükség van a politikai támogatásra minden szinten, és a nemzeti parlamenteknek itt egy kulcsfontosságú szerep jut. Nagyon fontos, hogy a tagállamoknak segítsünk a végrehajtásban, ezért a bizottság egy strukturális eh, reform támogatási programot javasolt, pénzügyi és technikai segítséget is nyújt a tagállamoknak, ha erre szükség van. A taná- hogyha a tanács és a parlament ezt elfogadja, akkor ez meg is valósulhat, reméljük, hogy ez mielőbb megtörténik. Megpróbáljuk megerősíteni a párbeszédet a tagállamokkal minden szinten, a tagállamokban tett magas szintű látogatások révén is. Én magam az elmúlt két év során 34 ilyen látogatást tettem, e hétvégén például Dániába utazom. Ezek a látogatások elengedhetetlenek számunkra, mert így tudunk egy képet kialakítani arról, hogy a tagállamokban milyen gazdasági és szociális problémák léteznek, és így tudunk képet alkotni arról, hogy hogyan próbálják az adott tagállamok megoldani ezeket a problémákat. Várom az önök gondolatait, véleményeit is ezzel kapcsolatosan köszönöm. Köszönöm szépen, Dombrovskis úr. És most pedig Pierre Moszkovicsi kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselőtársak, köszönöm szépen, hogy meghívtak ide Dombrovszki szóral együtt erre az parlamenti hétre. Ez nagyon fontos lépés ebben az évben, hiszen eszmecserére kerül sor a nemzeti parlamenti képviselőkkel akik nagyon fontos szerepet töltenek be a gazdasági kormányzásban. A kihívásokra szeretnék utalni. Az európai szemeszter egy konkrét fázisba ér, azaz február elején, február végén az, az ország jelentések készülnek el. Ezzel kapcsolatban egy-két szót szeretnék szólni. Az őszi csomaghoz képest ö, változás történt. ...2017-ben azt látjuk, hogy az olaj ára csökkent, és ennek következményeivel kell számolnunk. ugyanakkor 1,75%-kal eh, azt mondhatjuk, hogy a gazdasági növekedés továbbra is szerénynek mondható. A válság hatását továbbra is érezzük, és ez a növekedést megzabolázza ezen kívül ott van a munkanélküliség, itt is javul a helyzet, de továbbra is aggodalomra ad, ad okot bizonyos országok esetében, és gondolok itt különösen a fiatalokra. És végül az infláció a 2% alatt marad, és a keresletet föl kell lendíteni, a növekedésre kell hangsúlyt helyezni. Azt is látjuk, hogy az állami és a magánszférában az eladósodottság problémát okoz, a banki szektort meg kell erősíteni, rentábilessá kell tenni a tevékenységüket, hiszen ez továbbra is pont problémát okoz. A gazdasági perspektívák tekintetében súlyos kockázatokkal kell számolnunk nem bízik a társadalom az elitben, a politikai elitben, és nagyon fontosnak tartják azt, hogy igazságos legyen a társadalom, ez óriási kihívásokat jelent. Ezért egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy a hagyományos reformok tovább már nem működnek, nagyon jól tudjuk, hogy mi a helyzet az Egyesült Királyságban, tudjuk, hogy a Brexit-tel kell szembenéznünk, ez bizonytalanságot hoz, politikai és gazdasági szinten növeli a kockázatot, és az eurozónát is érinti. Aztán azt is el kell mondani, hogy az Egyesült Királyság gazdasága egészen mostanáig elég jól ellenállt, a nagy kihívásoknak azonban nem lehet nagy optimizmussal számolni közép és hosszú távon. Valószínűleg egy kicsit a hatás a későbbiekben fog majd megnyilvánulni. Az amerikai, új amerikai vezetés gazdasági politikájának körvonalazódását még várjuk, de itt is látjuk, hogy a nacionalizmus, a protekcionizmus előt, előtérbe kerül, és ez nagyon fontosan, fontos változtatásokat, változásokat jelent, és ezeknek a következményeivel is számolnunk kell majd. Illetve oda kell figyelnünk arra, hogy erre milyen politikai választ adunk. Aztán az eurozóna gazdaság politikájának célja, hogy a belső növekedést javítsuk, erő, erősítsük ellenálló képességünket, hiszen ez még mindig törékeny. Ezért a bizottság azt kéri a tagállamoktól, hogy erősítsék meg erőfeszítéseiket, duplázzák azt meg, és először is a beruházásokat kell föllendíteni, és így közép és hosszú távon a növekedést föllendíteni, felszabadítani a lehetséges potenciálukat, oda kell figyelni a strukturális alapok megfelelő kihasználására, és megfelelő felelősségteljes költségvetési politikát kell folytatni. Önök is nagyon jól tudják, hogy többször kértük, hogy pozitívan orientáljuk az eurózóna lépéseit. Tehát az alapvető és legfontosabb követelmény a növekedés föllendítése. Sajnos a növekedés nagyon nagy mértékben a monetáris politikára ö, hagyatkozik, de hát ez nem tud mindent megoldani. Úgyhogy egy elég veszélyes helyzetben vagyunk, és megvan annak a veszélye, hogy ebben a törékeny helyzetben maradunk, tehát nagyon fontos, hogy a monetáris politikát megfelelően használjuk, ennek nagyon fontos szerepe lesz a jövőben. Ezért a közleményünkben azt kérjük, hogy dinamikusabban lépjenek föl a tagállamok a költségvetési és monetáris politikájukat illetően, próbáljak meg felelősségteljes, felelősségteljesen eljárni. Meggyőződésünk az, hogy az Európai Központi Bank nem teljesítheti egyedül feladatát, nem lehet az egyetlen felelős. Ezért nagyon fontos, hogy egyensúlyt alakítsunk ki az eurozóna és a nem eurozóna zónához tartozó országok között. akiknek van költségvetési tartalékuk, azok ezt fölhasználhatják. Nagyon fontos a kollektív megközelítés, hiszen az eurózónában közösen egy irányba kell húznunk. Aztán a államháztartás minőségére is oda kell figyelnünk, és különösen javítanunk kell az közép és hosszú távon. Aztán, ami az adózási politikát illeti, ez tartozik konkrétan a tárcámhoz. Meggyőződésem, hogy az elvárásokkal szemben az adóztatási politikának nagyon fontos szerepe van. Ennek a célja az, hogy a közegészség ügyet finanszírozzuk, illetve más területeken is finanszírozást biztosítsunk, nagyon sokan elkerülik az adó megfizetését, és ez bizony ö, súlyos problémákat vet fel. Az európai szemeszter lehetőséget biztosít arra, hogy értékeljük az adóztatási rendszert, igazságossá tegyük, hatékonyá tegyük, egy olyan rendszert alakítsunk ki, amely bizalmat épít az állampolgárokban. És mit jelent a hatékonyabb adóztatás? Nos, nagyon fontosnak tartom, hogy az adóztatásnak támogatnia kell a munkahelyteremtést, és mindemellett társadalmi egyensúlyt kell kialakítani. Ezért egy ösztönző adózási mechanizmusra van szükség, amely segíti a kutatást és a fejlesztést. Ez azt jelenti, hogy meg kell próbálni a fiatalok munkahely vállalását elősegíteni. Igazságos adóztatási rendszerre van szükség, ez pedig azt jelenti, hogy meg kell erősíteni az adócsalás elleni harcot, és itt az európai szemeszter kiegészítő ö, szerepet vállal, hiszen az átláthatóságra helyezi a hangsúlyt az adóztatás területén is, egyetlen egy jelszövünk van, ott kell megfizetni az adót, ahol a profit termelődik. Igazságos adóztatásra van szükség. Ezért ö, oda kell figyelni, hiszen tagállami szinten a szegénység nagyon fontos problémát jelent, ezért az igazságos adóztatás fontos szerepet tölthet be az újraelosztásban, illetve az igazságos rendszer kialakításában. Nagyon fontos, hogy elég bevételre tegyünk szert, annak érdekében, hogy méltányosan és egyenlő mértékben újra oszhassuk ezeket a forrásokat, és megfelelő finanszírozást biztosíthassunk ott, ahol erre szükség van. Befogadó és integráló fellépésre van szükség e-, ezen a területen is, és Természetesen mindezen kérdések tekintetében szívesen állok rendelkezésükre. Köszönjük. Most Gunnar Höckmarknak adom meg a szót, aki az idei évben raportőre az európai szemeszternek itt nálunk, az Európai Parlamentben. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a biztos uraknak, hogy eljöttek ide. Üdvözlöm egyben a nemzeti parlamentekből érkezett kollégákat. Könnyű egyetérteni a bizottsággal két alapvető dologban. Az egyik az az, hogy elkezdődött a gazdaság gyógyulása, és a második pedig szintén fontos, hogy ez sajnos lassú. Tehát lassú a kilábalás, és túl lassú, ebben egyetértünk, és abban is egyetértünk, hogy Noha növekszik a foglalkoztatottság, a munkanélküliség még mindig túl magas. Szintén fontos az is, amit mindkét biztos mondott, hogy a mai növekedés az a monetáris politikából származik, amely hosszú távon nem fenntartható. És ez aláhúzza a szükségességét minden olyan eszköznek, amit ezen kívül fel tudunk használni. A másik dolog az, hogy az európai gazdaság jellemzője, és ebben nagyon sok változás nem következett be, egyes tagállamokban igen, másokban nem, de alapvetően túl nagyok a deficitek továbbra is. És ez problémás akkor, amikor befektetőket akarunk vonzani, illetve a politikai eh, biztos légkört akarjuk létrehozni a beruházásokhoz hogyha megnézzük az agregált növekedését az európai gazdaságnak, akkor azt látjuk, hogy az azért elég jó nyilván azokkal a problémákkal, amelyeket az előbb említettem, és nagyok a különbségek a tagállamok között. Ugyanakkor érdemes az európai gazdaság agregált adatait is megnézni, miközben természetesen kitekintéssel vagyunk a nemzeti gazdaságokra. Van egy mondás, miszerint, eh, hogyha ha valakinek eh, a lába a hűtőszekrényben van, a feje pedig a sütőben, akkor az átlag hőmérséklete az kitűnő. Ez persze nem segíti se a lábát, se a fejét. Minden tagállamnak tehát olyan gazdaságpolitikát kell kialakítania, amely eh, hozzájárul a, ahhoz, hogy eh, növekedjenek a lehetőségeink, és növekedjen a jólét. Ahogy a biztos úr is mondta, látnunk kell a protekcionizmus veszélyeit is. Az európai gazdaság egy globális gazdaság. Mi az exporttól függünk. És én szívem szerint azt mondanám Trump úrnak, hogy az export és az import kéz a kézben járnak. Tehát, hogyha az egyiket eltekintünk, akkor a másik is meg fog szűnni. És ez nem csak az amerikai gazdaságot fogja gyengíteni, hanem az összes gazdaságot is. Mi egy olyan térség vagyunk, ahol nagyon nagy a kereskedelem. Ez a kereskedelem nekünk sok hasznot hozott, és jó volt ez a világgazdaságnak is. Nyilván a kockázatokra is oda kell figyelni. Moszkovici úr említette az adóztatás kérdését. Itt egy dolgot emelnék ki. Természetesen fel kell lépni azok ellen, akik nem akarnak adót fizetni. De annyira fontos, ugyanannyira fontos, hogy növeljük az adófizetők számát. Tehát az adópolitikánk az az olyan módon kell, hogy vonzó legyen, hogy az munkahelyeket teremtsen, új cégeket hozzanak létre. Sajnálatos módon a versenytársainknál rosszabbul állunk, 10-15%-os lemaradásban. Ezt meg kell tennünk, különösen hosszú távon. Én Szintén raportőre vagyok az éves növekedési jelentésnek. E, ezzel kapcsolatban az alábbiakat mondanám el. A strukturális reformokat folytatni kell, ezek megint csak eltérőek tagállamról tagállamra. A különbözőség egyébként egyben azt is mutatja, hogy ha valahol e, a megfelelő politikát alkalmazzák, akkor jobb lesz a növekedés, illetve gyorsabban beindul a fellendülés Eh, amennyiben nem foglalkoznak ezekkel a strukturális problémákkal, akkor az hosszú távon, vagy már középtávon is nagyobb problémákat, nagyobb adósságot fog eredményezni. Nem csak tehát nem csak az összesített adózással kell foglalkoznunk, hanem azzal is, hogy hova irányítjuk a befolyt adót, eh, és hogyan alakítjuk ki az adórendszert. Nyilván itt ösztönözni kell az adózásban is a munkahely teremtést, tehát csökkenteni kell a munkahelyek megadóztatását, és akkor talán a lehetőségeink is növekednek. Emellett természetesen egyszerre kell elérni a költségvetés konszolidációdáját, és egyfajta fiskális ösztönzést adni a gazdaságnak. Ez akkor lehetséges, hogyha a stabilitási paktum szabályait betartjuk. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor aláássuk a növekedési kilátásainkat. meg, meg kell tenni mindezt a költségvetésen. Thank you very much. Now give the floor to Maria Rodriguez. Köszön, köszönjük, Rodriguez asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy találkozhatom önökkel újra. Tavaly együttműködtünk azon, hogy közösen kialakítsuk véleményünket az éves jelen, növekedési jelentéssel kapcsolatosan. Én voltam az EP jelentéstevője. Nagyon hasznosnak tartottam a közös munkát, mert az Európai Bizottság tanácsnak írott ajánlásaiban visszaköszönt mindaz, amit mi is megfogalmaztunk. Ez is azt mutatja, hogy az európai szemeszternek lehet pozitív eredménye. Egy dolgot szeretnék elmondani, a jelenlegi helyzetet mindenképpen figyelembe kell venni, hiszen az Európai Unió nem csak egymást átfedő válságokkal küzd, hanem egyfajta egzisztenciális kihívással is. Ma az a feladatunk, hogy bebizonyítsuk, hogy európai megoldásokat tudunk kínálni, amelyek kiegészítik a jó nemzeti gyakorlatot, de még ezen túlmenően is többre van szükség, jobb európai megoldások kellenek. Ezért is olyan fontos ez a mai egyeztetés. Az Európai Parlament legutóbb elfogadott jelentésében világosan kimondtuk, hogy az Európai Uniónak gyorsabban kell talpra állnia, fontos, hogy jövő orientált beruházások számára nyissa meg az utat és csökkentse a magas munkanélküliségi arányt. Emellett azt is megfogalmaztuk, hogy a tagállamok és között is a tagállamokon belüli különbségeket csökkenteni kell. Ez most még fontosabb, mint korábban volt, hiszen tudjuk, hogy a jelenlegi körülmények között meg kell erősíteni az európai egységet, és ezt a, a jobb, gyorsabb gazdasági talpraállás és a jobb konvergencia szolgálatába kell állítani. Az Európai Parlament tehát az úgynevezett szakpolitikai mix kapcsán is javaslatokat tett. Úgy gondoljuk, hogy elsősorban jövőorientált beruházásokra van szükség. Növelni kell az exportot, és növelni kell a hazai keresletet is. Ez persze azt előfeltételezi, hogy csökkenteni tudjuk a szociális egyenlőtlenségeket, reformokra van szükség, amelyek a termelékenységre és a növekedési potenciálra is kihatással vannak. Ebben az általános keretben könnyebb lesz a fiskális konszolidációt elérni és a költségvetéseket egyensúlyba hozni. Egy másik kérdéssel is foglalkoztunk, amely Európára vonatkozik, illetve az euróövezetre, és arra jutottunk, hogy az euróövezet számára speciális ajánlásokat kell megfogalmazni, és a fiskális kérdésekkel is foglalkozni kell. Arra jutottunk, hogy egy beruházási hézag tátong az euróvezetben. A tagállamoknak együtt kell működniük abban, hogy ezt a beruházási űrt betöltsék. Nyilván azok a tagállamok, amelyek többet ruháznak be, azok, amelyek esetében a költségvetési hiány sem olyan magas. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy minden tagállam száma esetében igaz, hogy több beruházásra van szükség. Ez fontos a tekintetben, hogy a makrogazdasági egyensúly hiányt is csökkentsük. Több módja van ennek. Te, megtehetjük azt, hogy a kevéssé versenyképes tagállamoktól megköveteljük a több erőfeszítést, vagy pedig azt mondjuk, hogy reform, meg kell reformálniuk a gazdaságukat, és be kell ruházniuk, de az erősebb tagállamoktól is megkövetelhetjük azt, hogy növeljék beruházásaikat. A tagállamok közötti együttműködés növelése tehát az út a makrogazdasági egyensúlyhiány felszámolása felé. Végül pedig erősebb európai eszközökre van szükség, amelyekkel lehetővé tehetjük az összes tagállam számára, hogy növeljék beruházásaikat. Ez összefügg a közösségi költségvetés jobb felhasználásával, az efsz ben is, ahol lehetőséget kell teremtenünk a tagállamok számára, hogy jövőorientált beruházásokat eszközöljenek, és összefügg ez persze a GMO kiteljesítésével is, és azzal, hogy egy valódi bankuniót hozzunk létre, és egy valódi fiskális kapacitást. Az Európai Bizottság számára kijelöltük tehát ezt a világos pályát, és reméljük, hogy a bizottság részéről elkészítendő fehér könyv is foglalkozik ezekkel az aggályokkal, prioritásokkal. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig megnyitom a vitát. Többen is jelezték, hogy szót kérnek. Körülbelül három percet tudunk biztosítani a felszólalóknak. Norbert Brackmann az első felszólalónk, a CDU-CSU-tól, aki a Német Bundestag költségvetési szakbizottságának tagja. Kedves kollégák, tisztelt Dombrovskis biztos úr már említette, hogy a gazdaságpolitika csak akkor stabilizálható sikeresen, hogyha sikerül stabilizálni a költségvetési politikát is. Ezért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha ez utóbbit stabilizálni kívánjuk, akkor európai keretek között egy olyan terepen mozgunk, ahol nagyon laza a pénzpolitika érvényesül, és ahol azért felvetődik a kérdés, hogy a tagállamok ezt a laza pénzpolitikát mire használják fel. Euró milliárdokról beszélünk, újra és újra azt halljuk mindeközben, hogy beruházásokra van szükség. Célzott beruházásokra van szükség. Egy kicsit az a benyomásom, mintha azt, arra gondolnának, hogy a tagállamoknak kell több beruházást eszközölnie, miközben Tudjuk, hogy a közpénzből megvalósuló beruházások az egyes tagállamban összességében megvalósuló beruházásoknak csupán 5%-át teszik ki. Tehát, hogyha a beruházások terén előbbre akarunk jutni, akkor meg kell teremteni az előfeltételét annak, hogy azok, akik a legtöbb beruházásért felelnek, a magánszféra, képesek is legyenek erre. És itt be zárul a kör. Ugyanis a magánszféra csak ott ruház be, ahol bizalommal lehet az adott államba, az adott állam gazdaságpolitikájába, stabilitásába, ezért végeredményben a lényeg az, hogy amikor konvergenciáról beszélünk, ne gyengítsük az erőseket, hanem inkább a gyengéket erősítsük, és fontos, hogy a gyengébbek is a már bevált gyakorlatot kövessék, hogy végül az egész Európai Unió előnyt kovácsolhasson abból, hogy mindenki számára hozzáférhetővé válik a gazdasági fellendülés. Köszönjük szépen! A következő hozzászólónk Enrico Lianci GS. aki Portugáliából érkezett hozzánk. Boa tarde, Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. A portugál nemzetgyűlés képviselője vagyok. Két olyan gondolatra szeretnék kitérni a felszólalásomban, amelyek fontosak lehetnek a mai vita szempontjából. Tavaly novemberben az Európai Bizottság egy dokumentumot készített, amelyben javaslatot tesz a tagállamok számára hogy mit kell tenni az euróvezet és az Európai Unió szempontjából is, nevezetesen egy agregált költségvetési eljárásra tesz javaslatot a bizottság, és azt tűzi ki célul, hogy a GDP 7%-os legyen. Ha ezeket az agregált számokat nézzük meg, akkor gyakorlatilag egy költségvetési hogy költségvetés politikai expanzióról beszélhetünk. Hatalmas kihívások előtt állunk, nem csak Európában, hanem az egész világban. Az Európai Unióban és az euróövezetben is nagyon fontos a belföldi kereslet, ezt meg kell erősíteni, növelni kell, azért, hogy többet lehessen beruházni a termelékenységbe és munkahelyeket teremthessünk. Most áttérek a második pontra. Egymással párhuzamos eszközöket hozunk létre a beruházások erősítése érdekében, többek között ilyen eszköz a Juncker terv is, de ezek nem elegendőek a megfelelő konvergencia eléréséhez. Többször is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a különböző eszközök, többek között a Juncker csomag is, egyfajta területi komponenssel kellene, hogy kiegészüljenek. Annak érdekében, hogy a konvergencia is megvalósuljon, és ne csak a gazdaság megerősítése, talpraállítás és a munkahelyteremtés. És végezetül még egy utolsó dolog, ami a pénzpolitikát illeti, azt látjuk, hogy az LKB fellépése nagyon konkrét következményekkel jár, többek között az államadóságra is hatással van, de azért vannak határok. Fontos, hogy más eszközöket is teremtsünk. Egy európai valuta alapra lenne szükség, annak érdekében, hogy az Európai Unió fenntartható és hosszantartó módon tudjon hatni a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre. Támogatnám az Európai Bizottság ez irányú kezdeményezését, és támogatom mindenek előtt azt, amit Moszkoviszi biztos úr mondott. Úgy hiszem ugyanis, hogy az Európai Bizottság az idejében egy nagyon fontos lépést tett, fontos, hogy a tanács is ugyanebbe az irányba induljon el. Egy expanzív költségvetés politikára van szükség. Merci, je vais donner maintenant la parole à, à Monsieur Paul Lindquist du comité. Köszönöm szépen. A régiók bizottságától érkező úrnak adom meg most a szót. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai eh, Régiók Bizottságát képviselhetem a mai napon. Az európai szemeszterben a fontos szerepet töltünk be, hiszen a regionális eh, hatóságok a közberuházások 55 áért felelősek, illetve az ország specifikus ajánlások megvalósításának 40%-áért. Az európai szemeszter nagy problémája az, hogy az ország specifikus ajánlások nem teljesülnek, a legutóbbi erőfeszítések ellenére sem. Ennek hátterében a koordináció hiánya áll a különböző kormányzati szintek között a nem megfelelő administratív kapacitás, illetve az, hogy nem tudjuk magunkének a problémát, és ebből aztán a politikai akarat hiánya következik. Az éves növekedési tanulmányban az, a városok szerepe nem érvényesül eléggé, és az országspecifikus ajánlások sem veszik figyelembe az, azt, hogy nagyon sok kompetencia konkrétan regionális szinten mutatkozik meg. Az európai szemeszter csak akkor hozhat gyümölcsöt, hogyha a helyi és regionális hatóságok részt vesznek ebben a munkában. Mindenféle kormányzati szintnek együtt kell működnie a többszintű kormányzás megközelítésének alkalmazásával. Ennek érdekében májusban a régiók bizottsága egy magatartási kódexet fog benyújtani a helyi és regionális hatóságok számára az európai szemeszter keretében. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament fölkarolta ennek a magatartási kódexnek a gondolatát, és arra kérjük a nemzeti parlamenteket, hogy aktívan támogassák egy ilyen magatartási kódex elfogadását saját hazájukban. Nagyon remélem, hogy innen hazatérve tolmácsolják majd üzenetünket, és a területi dimenziót kidomborítják majd az európai szemeszterben az önök országában. Először is ott van a Nemzeti Reformprogram. A Régiók Bizottsága készen áll arra, hogy részt vegyen ebben a folyamatban, amennyiben ez hasznosnak bizonyul. Mindenkinek sok sikert kívánok a mostani parlamenti hét során, illetve az európai szemeszterben is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kicsit szigorúbb leszek, ezért két percre korlátoznám a felszólalási időt. Azt kérem tehát, hogy mindenki kettő percben szólaljon fel, és akkor mindenkinek meg tudom adni a szót. Most pedig Tezsinszki úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én a logikára szeretnék rákérdezni, hiszen folyamatosan költekezünk, folyamatosan a pénzről beszélünk, folyamatosan a beruházásokról beszélünk, illetve arról, hogy hogyan javítsuk a költségvetést, azonban egyetlen egy percet sem szánunk a kiadásokra, arra, hogy mire költünk. A kérdésem tehát a bevándorlásra, és itt az illegális bevándorlásra gondolok, tehát erre mennyit költ az EU, illetve mennyit fog költeni? Tudjuk, hogy az hozzánk érkezők nagy része illegális bevándorló, Elég egyértelmű a törvény, hogy ki számít bevándorlónak, és ki a menekült. Menekült az, aki elmenekül saját országából azért, hogy a következő legközelebb levő biztonságos országban telepedjen, nem pedig azért, hogy Németországban ö, versen gyökeret. Tehát a kiadásokra szeretnék rákérdezni, hiszen a prioritásokról beszélünk a mai napon. Merci, et merci pour la Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden és frappánsan tette fel a kérdését. Manos Nikolaos úr következik a görög parlamenttől. Kalispera Saulus, Kalispera Köszönöm szépen mindenkinek. Jó napot kívánok, tisztelt elnök úr, tisztelt uraim és hölgyeim! Azt gondolom, hogy nem elég egyértelmű számunkra, hogy milyen feltétel keretei között ülésezünk. Tavaly természetesen teljesen más kontextusban került sor erre az ülésre. Most pedig azt érezzük, azt láthatjuk, hogy az erők felerősödtek. A volt szövetséges országok és konfliktus felé haladnak. Nem tudhatjuk, nem láthatjuk előre, hogy hogyan alakul majd a helyzet. Megvannak azok az erők, amelyek falakat akarnak felhúzni, falakat, amelyek szétválasztanak embereket, szétválasztják a szegényeket másoktól. Itt konkrét falakra gondolok, de ideológiai szinten is falakról beszélhetünk. A szélső jobb, illetve az euroszkeptikusok égető lélegzete itt van a nyakunkon, és nem tesszük meg a szükséges lépéseket. Az Európai Unió és az Eurózóna következő lépéseket tehetné meg. Először is a szociális társadalmi eh, egyenlőtlenségeket kellene orvosolni. Nem gazdasági konvergenciára gondolok, vagy nem csak arra, hanem az életszínvonalra. Az életszínvonalnak is eh, konvergálódnia kellene. Ez a szélsőséges erők ellen egy valós erődítmény lehetne, hiszen a szélsőséges erők bizony nagyon hangosak. Az eurozóna megmentéséről beszélünk. A pénzügyi politikát és a társadalmi politikát szem előtt kell tartani. Nézzük csak Görögországot több millióak munkanélkül vannak, és alapvető társadalmi és szociális jogokkal sem rendelkeznek. Je euh, Katalin asszony következik, remélem jól ejtem a nevét, Magyar Országgyűlés részéről. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt vagyok. Magyarország általánosságban egyetért a 2017. évi éves növekedési jelentésben és a riasztási mechanizmus jelentésében megfogalmazott gazdasági fejlődésre vonatkozó megállaptásokkal. örülünk hogy az új riasztási mechanizmus jelentésben magyarország esetében nem áll fenn makrogazdasági egyensúlytalanság. az európai szemeszter működésével kapcsolatban két tényezőt emelnék ki egyrészt úgy gondoljuk hogy az európai szemeszter kulcsfontosságú eszköz egy befogadóbb és fenntarthatóbb európai gazdasági növekedés megalapozásában másrészt pedig ehhez kapcsolódóan üdvözlendő hogy az európai szemeszter folyamatában bevezetett változások a kialakult gyakoribb és hatékonyabb információáramlás és a szakmai dialógus a szakmai dialógus a bizottság és a tagállamok között hozzájárult ahhoz hogy az országjelentés és az ország specifikus ajánlások sokkal kiegyensúlyozottabbak legyenek és tényszerűbbek lettek a korábbi évekhez képest. magyarország elkötelezett a munkaalapú társadalom megteremtésében amely hozzájárul a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyek munkaerő piaci integrációjához. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Paolo Correri következik az olasz parlamenttől. Yes, thanks very much. I think all... Köszönöm szépen. Szerintem mindenki számára világos, hogy folyamatban van a talpraállás gazdaságilag, de a folyamat túl lassú. Nagyon szerény ez a talpraállás. Leginkább a belföldi illetve az euróvezeti kereslet képezi ennek az alapját. És nem is annyira az export, mint ahogyan az korábban látható volt. Még Németországban is ezt tapasztaljuk, ahol a múltban az export volt a gazdaság motorja. Hogyha növekedést akarunk, akkor nyilvánvalóan meg kell erősíteni a belföldi keresletet, Jelen pillanatban azonban nem ez történik. Az egyetlen támogatás a pénzpolitikából jön, és ez nem elegendő, hogyan többen is megfogalmazták, tehát szükség van a fiskális politikában tett lépésekre. Egyet értek a bizottsággal és Moszkóviszi biztos úrral is, abban, hogy a fiskális politikát eh, expanzív módon kell kialakítani, hogy megerősítsük a belső keresletet. Tehát egyfajta pozitív fiskális állásfoglalásra van szükség, vagy egy pozitív fiskális fellépésre az euróvezet tekintetében. A jelenlegi architektúrában azonban egy igazi fiskális fellépés nem létezik az euróövezetben, nincs is igazi euróövezeti eszköz a kezünkben, amelyel a tagállamok ilyen jellegű problémáit orvosolni tudnánk. A jelenlegi fiskális politika gyakorlatilag a nemzeti fiskális politikák valamiféle amalgamációjából jön létre. Tehát a kérdés az, hogy bár mindannyian egyetértünk abban, hogy szükség van egy fiskális fellépésre, hogyan tudjuk ezt elérni? Legyen ez együttműködésen alapuló fellépés, vagy lehet, hogy a bizottság valami ezen túlmutatón gondolkodik, egyfajta központosításon, vagy talán az euróvezet számára egyfajta fiskális eszköz kidolgozásán gondolkodik, hiszen úgy tűnik egyelőre, hogy az együttműködés nem lesz elegendő. Köszönöm szépen. Madame Karin Berger. Karin Berger asszony kap szót, szocialista, a francia nemzetgyűlés részéről. Köszönöm, azzal mindannyian egyetértünk, hogy jó lenne mindenki számára a gyorsabb növekedés az Európai Unióban és az eurózónán belül. Ugyan akkor Hökmárk úr gondolatai zavarba ejtettek engem, aki egyrészt beszélt az egyéni helyzetekről, és azt mondta, hogy mindenkinek mindent meg kell tennie, hogy maga jól járjon. De akkor miért is van ez a projekt, hogyha mindenkinek egyedül kell boldogulnia. Az eurozóna, illetve az Európai Unió mögötti érdek az mégiscsak az, hogy azok, akik gyengébbek, azok megerősödjenek, és akik erősek, azok tovább erősödjenek. Ebben a logikával és a növekedés logikájával azt gondolom, hogy két úton járhatunk. Az egyik az, az a, a globalizáció, a világkereskedelem, és ahogy azt itt többen mondták, a nemzetközi helyzet megváltozott. Trump úr az elnök, és Trump úr nem akar már nemzetközi kereskedelmi szerződésekről beszélni, tehát én azt szeretném, hogy eh, a, én, én minden jót kívánok azoknak, akiknek Trump támogat, eh, tárgyalniuk kell, mert az egyik feladatuk az, hogy eh, meggyőzzék, hogy az ellenkezőjét tegye annak, amit most gondol. Amennyiben nem sikerül ezt az új amerikai politikát valamilyen módon megoldani, akkor a saját erőnkből kell a megoldást megtalálnunk, és nekünk kell megtalálnunk a növekedést, a nagyobb foglalkoztatottságot, Ebben az értelemben az Európai Bizottság álláspontja eh, az expanzív költségvetési politika kell, hogy legyen egy pozitív fiscal stance, angol zsargonban, eh, ami egy jó eh, lépés, egy alapvető változás, és ami hogyha az eurozónát azt akarjuk, hogy megszabaduljon a problémáitól, akkor valóban fel kell fegyverezni, és a gazdaságpolitika erejét, a monetáris politika erejét már most használjuk, de a költségvetési politika erejét is fel kell használni annak érdekében, hogy újra tudjuk indítani saját eszközeinkből a gazdasági növekedést. Köszönöm, most pedig megadom a szót Joru Kalamba úrnak, a portugál nemzetgyűlés szocialista tagjának. Boa tarde, meu nome é João Galamba, sou deputado do partido. Köszönöm, jó napot kívánok! Én, eh, ahogy az elnök úr mondta, a Portugál Nemzetgyűlésnek vagyok a tagja, és a pénzügyi bizottságnak vagyok a tagja a Portugál Nemzetgyűlésen belül. Fontosnak tartom, hogy felfuttassuk a beruházásokat, és eh, az egyik leggyakoribb eh, kritika, amit Hökmark úr is megfogalmazott, az az, hogy nincs elég strukturális reform. De hogyha szétnézünk Európában, akkor azt látjuk, hogy egy beruházási válság van, ami érinti Európának gyakorlatilag az egészét. Itt tehát nem arról van szó, hogy strukturális reformokra van szükség, meg kell reformálni az, a, az adórendszereket, e, és pláne nem arról van szó, hogy mindenhol működnek ugyanazok a reformok, nem csak az adórendszerek miatt van probléma a beruházásokkal ugyanis hogyha megvizsgáljuk itt a, az ideológikusabb álláspontokat, és összevetjük a cégek álláspontjával, akkor azt látjuk, hogy a portugál és az európai cégek is azt mondják, hogy a beruházástól azt tartja őket vissza, hogy nincs elég kereslet. Ezt mondják nekünk a vállalkozók és a cégek. Tehát jó lenne, hogyha a gazdasági politikának a csinálói meghallgatnák, hogy mit mondanak a vállalkozók, illetve a cégek. Egy ország csak akkor fog tudni növekedni, hogyha fellendül a kereslet. Ezt mondják nekünk a vállalkozók, kereslet nélkül nem lesznek beruházások, e, ugyanis senki nem fektet olyan ügyfelekbe vagy vásárlókba, akik nem léteznek. E, tehát kerüljük el a rossz megoldásokat. Amennyiben ezt a félénk vagy gyenge növekedést javítani, erősíteni akarjuk, akkor a keresleti oldalon kell erősítenünk, és nem pedig a többi változóval foglalkozni, amely gyakorlatilag csak eltereli a figyelmünket a lényegről. Köszönöm. Du Parlement. Laura úr következik Syriza részéről, görög parlament. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Agyon már hallhattuk a legelején, Görögország továbbra is az úgynevezett programországok sorába tartozik. Ennek ellenére persze nagyon foglalkoztat bennünket az, hogy milyen irányba halad az Európai Unió és az Euróvezet. Szeretnék kitérni néhány dologra, amelyet ön, önök is említettek már. Elhangzott, hogy a növekedés nagyon alacsony szintű. A problémát tehát már azonosítottuk, a valódi kérdés az, hogy mi okozza ezt a lassú növekedést. Miért ilyen magas a munkanélküliség az Európai Unióban? Miért nem valósult még meg a konvergencia? Miért látunk épp ellenkezőleg divergenciát a tagállamok között? És ez a fajta divergencia vagy széttartás mindenütt megvalósulni látszik, a bérek területén, a szociális kérdésekben. és a szociális ügyekben általában véve. Mik az okok? Szerintem az egyik ok az egyenlőtlen növekedési ütem. Vannak olyan országok, amelyekben nagyon magas a költségvetési hiány, miközben Másutt költségvetési többlet alakult ki. Mindent összevetve, függetlenül a források újraelosztásától, azt láthatjuk, hogy az Európai Unió még mindig a válsággal küzdik, miközben az Egyesült Államokban már rég és rég kilábaltak a válságból. Hát vagy a világgal van baj, vagy velünk. Én ezt a bagot, a πόδια sti, sti, sti. Egy kolléga említette, hogy lehet, hogy az ember lába a hűtőben van, a feje pedig a sütőben, és az átlag hőmérséklete még mindig pompás. Szerintem Görögországban mindkettő érvényesül, a fejünk a sütőben van, a lábunk a hűtőszekrényben, sőt az elmúlt hat év során ez volt a helyzet – de az átlag hőmérséklet egyáltalán nem kielégítő, sőt, egyre rosszabb. Az elmúlt hat év során a megszorító politika nem működött, az Európai Unió ezt el is ismerte, rengeteg mindennel gond van, rettenetes a munkanélküliségi helyzet, rettenetes az eladósodottság, önök folyton reformokról beszélnek de amikor reformokról beszélnek, akkor gyakorlatilag azt arra gondolnak, hogy elveszik Görögországtól a jogot, hogy bértárgyalásokat folytassanak? Sitiáni úr kapja meg azt ott az olasz parlamenttől. grazie Presidente, colleghe e colleghi. Köszönöm. Sta attraversando una Köszönöm szépen. Az Európai Unió jelen pillanatban egy nagyon súlyos stratégiai válságban van Itt van a globalizáció ellenes mozgalom, a Brexit, megerősödtek a populista mozgalmak, mindez a gazdaság és a szociális területen is nagyon erősen jelen van. Fontos, hogy bátran reagáljunk ezekre a fejleményekre, hiszen a fellendülés gazdaságilag nem csak gyenge, hanem földrajzi értelemben is egyensúlyhiány mutatkozik meg. Nincs valódi, megbízható közösségi költségvetési politika sem. Az Európai Központi Bank fellépése bátor ugyan, de azért vannak korlátai, és ezért fontos, hogy foglalkozzunk a következő témákkal. Mi a helyzet egy expanzív költségvetési politikával, amelynek a kontrollja európai szinten valósul meg? Szerintem fontos, hogy még ezen is túlmutató megoldásokat keressünk, és még több eszközt teremtsünk a jövőben, mint ami a Juncker csomagban megtalálható. Érdemes lenne alapokat, új alapokat létrehozni. Meg kell oldani a munkanélküliségi problémát, tenni kell a szegénység ellen, az egyensúlyhiány ellen, ugyanis az egyensúlyhiány egyre növekszik, egyre nagyobbak a különbségek az Európai Unióban, Húsz évvel ezelőtt az Európai Unió a szociális területen tett előrelépésnek volt a harcosa, az élharcosa, de most már nem így van. A szociális védőhálók nem működnek, talán egy olasz javaslatot lehetne felkarolni, amely szerint a szociális rendszerek egyfajta munkanélküliségi védőhálót teremtenének, így Európa végre mindenki Európájává válna. A francia parlament részéről Olhaj asszony következik. Köszönöm szépen. Ezt szeretnék humorral reagálni az elhangzottakra. Először is Tomrovszki úr, úr által elmondottakra úgy beszél, mintha semmi nem történt volna, mintha nem lett volna Brexit, nem választották volna meg Trumpot, tehát folytatjuk ugyanúgy tovább a politikánkat. Ott van a stabilitási paktum, amely a Görögországot, Spanyolországot és Portugáliát lábbal tiporja, és mégse teszünk fel kérdéseket. Aztán Moszkoviszi úr úgy tűnt számomra, hogy jó pár kérdést próbált felvetni, megnyitni. A beruházásokra utalt például, amelynek egyértelműbb szerepet kell adni. Örülök annak, hogy a um, adóparadicsomok ellen a harcol, illetve örülök annak, hogy fellépett a multinacionális cégek ellen, és az átláthatóságra török, tö, törekszik. Ami az autonóm adózást illeti azonban, tisztelt biztos úr, úgy tűnik, hogy számomra ez tovább is központi kérdés, hiszen a Brexit kapcsán pontosan jól látjuk, hogy, hogy az adóztatás milyen kérdéseket von maga után. Így ott van a szénadó, a határon átnyáló adó, ez is, ez is aktualitás, hiszen Trump úr pontosan arról beszél, hogy újra be kell zárni a határainkat. Hát lehet, hogy az Európai Unióval kellene szolidárisabbnak lenni, és szigorúbbnak, amelyek szigorúbbnak a külvilággal szemben, tehát az Európai Unión kívüli világgal szemben, amely sem a, a társadalomnak nem tesz jót, sem pedig a környezetnek, és inkább Európára kellene a tekintetünket emelni, felvenni a harcot a szegénység ellen, ez mindenképpen prioritás kell, hogy legyen akkor is, hogyha erre a költségvetés nem nagy lehetőséget ad. További hozzászólókat nem tudok elfogadni, mert egyszerűen nem fogjuk tudni befejezni. Marco Valli, Olaszországból, Európai Parlamenti Képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én az öt csillag mozgalma a Cinque tagja vagyok és önök általában populistának tartják az én mozgalmamat, nem hiszem, hogy ez eh, méltányos lenne. Én ebben a házban eh, már régóta azon ügyködöm, hogy megértsem, hogy hogyan működik ez a parlament, illetve hogyan lehet olyan kompromisszumokat létrehozni, amelyek révén az én választóim helyzete jobbá válna, eh, mert az én választóimat a gazdaság, a bevándorlás, illetve a biztonság érdekli. Eh, tehát jó lenne, hogyha nem csak beszélnénk. Eh, a fő probléma az a gazdasági és monetáris unió, az euró. Az euró hibás, Politikailag, technikailag és gazdaságilag megoldhatatlan hibákról van szó. És valami fajta kiegyensúlyozásra van szükség, hogy megbirkózhassunk a megrázkódtatásokkal, de úgy tűnik, hogy minden megoldás politikailag elfogadhatatlan. Például lehetne szó arról, hogy eh, a németek 200 milliárd eurót fizessenek a déli eh, szegényebb országok megsegítésére. Hogyan lehet őket erről meggyőzni, hogy ezt megtegyék a gazdasági eh, válság azért, hogy ott véget érjen a gazdasági válság. Én nem látok más megoldást, mert ennek az alternatívája az, hogy egyoldalú megoldásokat keresnek majd a különböző országok úgy tűnik, hogy most mi mindenáron kompromisszumokat akarunk ö, találni, ami valójában csak halogatása a megoldásnak. Amennyiben egy megzsarolt ország úgy dönt, hogy elhagyja a gazdasági és pénzügyi uniót, akkor az mindenkit felkészületlenül fog érni, és ez mindenkinek a hibája lesz. Manuel Rodriguez, a portugál nemzetgyűlés részéről. Köszönöm, elnök úr. Én Moszkovici úr bevezető felszólalására szeretnék reagálni. Ő azt mondta, hogy a gazdasági építményt kell elmélyíteni, és én azt gondolom, hogy a harmadik pillérrel, a bankunióval kell foglalkozni, és azon belül is a biztosítással, eh, de még ezen is túl kell lépnünk. Olyan javaslatra van szükség, amelyet egyébként a portugál kormány eh, néhány évvel ezelőtt eh, meg is tett, egy európai pénzügyi alapra van szükség. Ennek, ennek sokkal több értelme van most, mint korábban bármikor és én aláhúzom, illetve osztom a portugál képviselők véleményét, akik eddig már beszéltek itt, ugyanis ez egy természetes lépés lenne, eh, amelynek révén az Európai Unió jobban tudná kezelni a megrázkódtatásokat, csökkenteni a gazdasági árát, vagy társadalmi árát a gazdasági kiigazításoknak. Egy ilyen mechanizmus még talán saját fiskális kapacitással is rendelkezhet, amely képes arra, hogy strukturális intézkedéseket finanszírozzon, eh, ezzel erősíteni a belső piacot, és mindenki számára nagyobb értéket hozna létre. Európa ebben az irányban halad. Ugye mi beszélünk gyakran az Európai Központi Bank szerepéről, ugyanakkor ők még nem használtak ki minden lehetőséget. Az EKB-nek vannak középtávú céljai, inflációs cél, növekedési cél. Az inflációs célt még nem is értük el, és hogyha kizárjuk a nyersanyagok árának növekedését, akkor a helyzet még kevésbé meggyőző már, mint azt illetően, hogy a központi bank minden lehetőséggel éle. Tehát egyfajta mechanizmusra van szükség, egyfajta evolúcióra ahhoz képest, ami eddig történt. L'Assemblée nationale française, Parti socialiste. Oui, merci, euh, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Moszkovici biztos úrnak azt, hogy elmondta, hogy mire készül az Európai Bizottság. Egy kérdésem van. Az Egyesült Államok részéről van egy expanzionista politika, egyrészt ez érinti a kereskedelmi politikát, illetve az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket. Erre nyilván Európának is reagálnia kell. Ön tehát hogyan látja mindezt, mit tegyünk ezzel az expanzíciós politikával, és az egyes államok közti különbségekre kérdeznék rá. Az Európai Bizottság ezt a kérdést hogyan kívánja kezelni? Köszönöm. Jürgen Ligin úr következik. Észtország, ALDE. Thank you. Dear colleagues, I wanted to comment on... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Néhány felszólalással kapcsolatosan szeretnék reagálni. Az én véleményem az, hogy sosem a költségvetési hiány vagy az államadóság volt a valódi probléma Európában, és nem is az, hogy Európa kevésé avatkozott be az állami irányításba, hanem inkább az, hogy a magánszféra nem ruházott be eléggé. Az, hogy túlszabályoztuk a gazdaságot, nem növeltük eléggé a versenyképességet. Mindezek miatt tulajdonképpen csalódott is vagyok a fiskális politikában bekövetkezett változások miatt Európában általában véve, és remélem, hogy az Európai Bizottság nem folytatja az utat ebbe az irányba és persze ugyanezt remélem a tanács kapcsán is. Köszönöm. Köszönöm. Azt megköszönöm, hogy rövidre fogta, mert ez lehetőséget biztosít arra, hogy Roberto Galtieri is összefoglalja a mai első ülésünket, illetve hogy lehetőséget kapnak a biztosok is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek. Szerintem ez egy nagyon érdekes vita volt. Persze, vannak nézeteltéréseink, de van, amiben egyet is értünk. Ez világos abból a dokumentumból is, amelyet a tanács jóvá hagyott, és az, amely az én személyes véleményem szerint nem olyan nagyra törő, nem olyan ambiciózus, mint az eredeti bizottsági javaslat, amely 0,5%-ig terjedően azonosította volna megfelelő fiskális fellépést, de annak ellenére is, hogy az ECOFIN kevéssé nagy dokumentuma, amelyet a miniszterek egyhangúan fogadtak el, azért mégiscsak egy megtalálja a közös nevezőt. Persze nem tudjuk, hogy a következő országspecifikus ajánlások esetében hogyan tudunk konzisztens módon fellépni, hiszen a bizottság és a tanács is azt mondja, és sok felszólaló is elmondtam, ma, hogy még nagyon törékeny a fellendülés. Sajnos még mindig fennáll a politikai bizonytalanság veszélye, kockázata, az infláció is gondot okozhat. És éppen ezért a növekedési dimenziót a beruházások, a struktúrás reform és a fiskális felelősségvállalás mellett meg kell erősíteni. Persze a fiskális politika egy eszköz kell, hogy legyen a kezünkben. A bizottsági következtetések is ezt hangsúlyozzák. Ezzel kell alátámasztani a monetáris politikánkat, ezzel kell megerősíteni a keresletet, és megfelelő egyensúlyt kell teremteni a szakpolitikák között. Ebben mindenki egyetért, az összes ECOFIN miniszter is egyhangulag elfogadta ezeket a pontokat. És úgy tűnik, abban is egyetértünk, hogy némileg expanzív vagy rosszabb esetben semleges módon kell a fiskális politikánkat kialakítani. De hogyha az agregált adatokról áttérünk az országspecifikus jellemzőkre, akkor félő, hogy megint csak bekövetkezik az, ami a tavalyi évben is bekövetkezett, nevezetesen, egy országspecifikus szabályokat fogalmazunk meg, amelyek egy negatív, fiskális fellépés irányába mutatnak összességében, vagy jobb esetben egy semleges fellépés irányába. Hogyan tudjuk ezt a kockázatot elkerülni? Még akkor is, hogyha kevésbé ambiciózus tanácsi döntést követjük, akkor is világos, hogy egy megfelelő fiskális fellépésre van szükség. Hogyan tudjuk elkerülni annak a kockázatát, hogy az ország specifikus ajánlások ellentmondásba kerüljenek az általános fellépéssel a fiskális politika területén? Már 2018-ra utalok azzal, amit mondok, hiszen 2017-et ér, írunk, de már gondolni kell a jövő évre is. A gazdaság politikai koordináció európai szemesztere, annak struktúrája miatt. Tudjuk, hogy nagyon törékeny a fellendülés egyelőre, és az Európai Bizottságnak az a fontos feladat jut, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen, és egyfajta összhangba hozza az ország specifikus ajánlásokat és az általánosabb fiskális fellépésünket, amely a növekedés segíti elő. És akkor, és ez a következő panel témája, hogyan tudunk a célkitűzéseink érdekében egy szélesebb körű eszközt kialakítani. Itt kell megemlíteni a fiskális paktumot, a Juncker csomagot és így tovább. De mindenképpen egyetérthetünk azt hiszem abban, hogy a teremtés és a növekedés kell, hogy a fellépésünk központjában álljon. Ez egy nagy kihívás a bizottság számára is, és számos nemzeti parlament számára is, de azt hiszem ebben a közös célkütűzésben egyetértünk. Uh, uh, thank you. Köszönöm szépen, Roberto, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Először is köszönöm szépen a vitát. Gyorsan reagálnék az elhangzottakra. Először is, ami a gazdasági politikát illeti, illetve annak prioritásait. Nagyon sok dolog elhangzott, beruházások, struktúrális reformok, illetve a megfelelő adóügyi egyensúly jelentése. A bizottság részéről azt gondoljuk, hogy három nagyon fontos prioritást kell követni annak érdekében, hogy a beruházást föllendítsük. És ennek a bizottságnak az első kezdeményezése a beruházási terv az úgynevezett Juncker terv fölállítása volt, de ez azt is jelenti, hogy a beruházást akadályozó tényezőkkel megpróbálunk megbírkózni. A második a strukturális reformok. Ezt mindenképpen hangsúlyozni kívánom. Az Európai Unió a strukturális problémákat nem tudja pusztán monetáris vagy fiskális ösztönzőkkel megoldani megfelelő struktúrális reformokra van szükség. Aztán ott van a felelősségteljes fiskális politika, ez többször előtérbe került, gondolom a kollégám reagál majd rá. Ebben az évben valóban arról beszélünk, hogy mi a megfelelő agregált fiskális álláspont az eurozóna számára, és egy expanzióra utaló fiskális álláspontot álláspont mellett tört láncsát a bizottság. A bizottság közleménye felvázolta a, azt, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani, különvéve azokat az országokat, amelyek, amelyek a, még a preventív szakaszban vannak, illetve számukra, számukra a korrekció fontos, illetve a lépés közép és hosszú távon. Vannak olyan tagállamok, amelyek megfelelően teljesítenek közép és hosszú távon, ezért számukra van olyan fiskális lehetőség, amelyet kiaknázhatnak a gazdaságon belül a föllendülés érdekében, illetve a beruházások érdekében. Mindezt E, eurózóna eszközöknek kell kiegészítenie, ahogy ez benne van az öt elnök jelentésében. A gazdaság és monetáris unió kiteljesítéséről van szó, amely az eurózóna stabilizálásának kérdését veti föl. Erre most nem szeretnék részletekben kitérni, hiszen a gazdaság és monetáris unió a következő panel témája, úgyhogy ott szeretnék majd inkább részletekbe bocsátkozni. de már most is megvan annak a módja, hogy hogyan lehet a fiskális kérdésekre reagálni, és a bizottság pontosan ezt teszi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen. Moszkoviszi úr kapja meg a szót. Egy-két szót. Csak néhány dologgal eh, kiegészíteném azt, ami elhangzott, eh, és eh, valóban van ez az erényes háromszög, a, amely a, egyik sarkában a beruházásokkal fontos, és erről szól a Juncker terv is, ez az első lépés, a másik pedig a költségvetési politika, amely egyszerre felelősségteljes és intelligens, és azok a reformok, progresszív reformok, amelyeket mi szeretnénk elérni, ez társadalmi befogadás és a termelékenység javítása érdekében. E, én és önök is közül sokan az, a konvergenciára tették a hangsúlyt, és ez valóban így is van, e, amennyiben az eurózóna nem ér el konvergenciát, hanem továbbra is széttartanak a gazdaságok, akkor a stabilitás nem lesz megfelelő. Ez az oka annak, hogy foglalkozni kell a gazdasági egyensúlytalanságokkal, és ezért is tesszük ezt. Egyrészt a, úgy tesszük, hogy felhívunk egy költségvetési expanzióra, másfelől pedig magukkal az egyensúlytalanságokkal is akarunk foglalkozni. A költségvetési mozgástérre rendelkező országokat arra szeretnénk rávenni, hogy alkalmazzák, illetve használják ki ezt a költségvetési mozgásteret. Itt elsősorban Hollandiára és Németországra gondolok, de nyilván ez a két ország nem fogja tudni megoldani az eurozóna összes problémáját, ezért is kell további eszközöket kigondolni, és azokat aztán alkalmazni. Ami Görögországot illeti, számunkra ez továbbra is egy olyan pont, amely komoly aggodalmakat vet fel. Az Európai Bizottság mindent megtesz az eurozóna integritása érdekében. Azt akarjuk, hogy Görögország annak a tagja maradjon, megoldásokat akarunk, ugyanakkor globális megoldásokat. Ennek része az, hogy egy megreformált Görögország erős növekedésbe tudjon kezdeni, és nyilván ehhez kezelni kell az adósság válságát is. Mi kapcsolatban vagyunk a görög hatóságokkal, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban megoldjuk ezeket a problémákat, és remélem, hogy most már nem is vagyunk ettől messze. Többen önök közül emléket, említették a költségvetési kapacitást, illetve azt, hogy az Európa, eurozónának legyen egy saját költségvetési kapacitása. Ez eh, a következő ülés témája leginkább, de már most el tudom mondani, hogy az Európai Bizottság egy eh, a római szerződés 60. évfordulójára egy anyagot fog kiadni, eh, és én magam már egy ideje mondom, hogy egyfajta költségvetési kapacitásra szükség van az eurozónán belül, bizonyos erőforrásokra. Nyilván nem eh, szabad megelégednünk egy stabilizáló euróval, nekünk egy dinamizáló euró kell, és eh, ez, ehhez bizonyos lépések szükségesek. Ami pedig az agregált költségvetési orientációt illeti, erről már beszéltünk, és bizonyos számok is elhangzottak, 0,5 százalék, és ebben a nagyságrendben tudjuk differenciálni a különböző országokat, és Fontos tehát az, hogy intelligens és rugalmas legyen a költségvetés politikánk végrehajtása, annak értelmezése. Alkalmazni kell a rendelkezésre álló célokat. A költségvetési politika nem lehet büntető, jellegű, mindenképpen párbeszédre van szükség, a reformok előmozdítására, a megoldások megtalálására. Ez a bizottság erre törekszik, amióta létrejött, és ezt fogjuk folytatni. Eh, annak érdekében, hogy a tagállamok megértsék ezt, és képesek legyenek eh, így eljárni. Just. Köszönöm. Most akkor lesz egy kis helycsere itt az elnöki asztalnál. Az Európai Parlament elnöke hamarosan helyet foglal. Egy picit felfüggesztjük az ülést.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 Kedves kollégák, kérem önöket foglaljanak helyet. Azonnal is kezdjük a második panelt. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy megadhatom a szót az Európai Parlament elnökének, Antonio tajani hogy tartsa meg bevezetőjét. Thank you. Köszönöm. Tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt Dombrovszki szalelnök úr, tisztelt Moszkoviszi biztos úr, tisztelt elnök úr, nagyon örülök annak, hogy ilyen szép számban megjelentek ma Brüsszelben, hogy közösen megtartsuk a második plenáris ülésünket az Európai gazdasági és monetáris unió jövőjéről. Mindannyian tudjuk, hogy a jövő jön, érkezik. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk a jövőt alakítani. Ilyen nehéz időkben, amikor a biztonságpolitika, a Brexit, a migráció került a közviták, a közbeszéd homlok terében. Tudjuk, hogy a pénzügyi stabilitás problémáját még nem sikerült teljes körül megoldani. A gazdasági egyensúly hiány még mindig hatással van a monetáris unióra, és a szociális egyenlőtlenségek is kulcsfontosságú problémát jelentenek, amelyet meg kell oldanunk. Ezen körülmények között jogos követelés, hogy megvizsgáljuk, hogy a GMO mely eleme, elemeit kell továbbfejlesztenünk. A nemzet és az európai képviselőknek jobban együtt kell működniük egymással. Biztos vagyok abban, hogy sokszor eltérnek az önök nézetei azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell a monetáris unió irányítását, kormányzását átalakítani. Az Európai Parlament jelen pillanatban készíti a, a bőge Beres, Brock, Bresso és Ferhofstadt jelentések keretében a saját hozzájárulását ehhez a vitához. A plenáris ülés sem nem sokára a parlament állást foglal e három jelentéssel kapcsolatosan. Várjuk tovább az Európai Bizottság márciusi fehér könyvét arról, hogy az Európai Unió hogyan tud jobb eredményeket felmutatni a polgárok felé és a tagállamok felé. Ez a fehér könyv sok szakpolitikai területre kitér majd, és a gazdaság és monetáris unió is egy fontos helyet kap majd benne. Nem várhatjuk a bizottságtól, hogy részletesen ismertesse állás álláspontját ma, de reméljük, hogy a mai vitánk azért termékeny táptalaja lesz majd a további munkának. Örülök, hogy Dombrovskis alelnök itt van ma, és hozzászólhat a vitához. Az úgynevezett öt elnök jelentése a GMO kiteljesítéséről 2015-ből egy menetrendet is tartalmaz a kiteljesedett monetáris unióra vonatkozólag. Sikerült már előrelépést elérni, de még további erőfeszítésekre is szükség lesz. Ma és az elkövetkezendő napokban mi, a polgárok által megválasztott képviselők megvitathatjuk a különböző aspektusait az euróvezet irányításának. Először is hogyan tudjuk a jelenlegi irányítási eszközöket jobbá tenni, ilyen az európai szemeszter és a növekedés és stabilitási paktum. Másodszorban mit kell tenni annak érdekében, hogy a monetáris unió irányítását megerősítsük, és harmadsorban hogyan tudjuk megerősíteni a kohéziót és a szociális dimenziót az Európai Unióban. Ezek régi témáink, és ezek mind-mind olyan témák is, amelyekkel ezen a héten foglalkozunk. Hét évvel a válság kitörése után az európai gazdaság továbbra is gyenge és törékeny, a gazdaság irányításon javítani kell. Jelentős eredményeket értünk el a fiskális konszolidációban, mégis továbbra is erősíteni kell, ö, több, még több strukturális reformra van szükség, hogy megerősítsük a növekedési potenciált. Az adópolitika, a nyugdíjak, a munkaerőpiac, a vállalkozások, a szolgáltatások, a közszolgáltatások mind-mind olyan területek, ahol javulásra van szükség. Fontos, hogy az egységes piac, az digitális egységes piac, az energiaunió és az összes többi szakpolitika potenciálja teljes körön kiaknázzuk, hogy a növekedéshez minél inkább hozzájáruljunk. Emellett az ipar és a KKV-k is támogatásunkra szorulnak, hiszen a reálgazdaság nélkül nem tudunk kilábalni a válságból. Vannak tagállamok, ahol beindult a növekedés, de továbbra is vannak gondok, főként a munkanélküliség az ifjúság körében. A fiatalok munkanélküliségét mindenképpen kezelni kell. Lehet, hogy a jövőben többet kell majd beszélni arról, hogy a GMO-t hogyan tudjuk megerősíteni. Az elmúlt években jelentős reformokra került sor a bankunió és a tőkepiaci unió említendő helyütt. Több beruházásra van szükség, és az FC egy helyes lépés a megfelelő irányba. Közösen egy olyan gazdaságirányítási rendszert kell létrehoznunk, ahol mindenki tudja, hogy mi a szerepe és mi a felelőssége. A demokratikus vita fontossága és az elszámoltathatóság rendkívül fontos. A fiskális politika és a felügyelet csak akkor tud megfelelően megvalósulni, ha az európai polgárok által megválasztott képviselők nemzeti szinten és európai szinten is részt vesznek a folyamatban. A demokratikus elszámoltathatóságra mindenképpen szükség van, Szükség van arra, hogy az európai intézmények és a nemzeti kormányok és a parlamentek is szorosan együttműködjenek egymással. A mai vita nagyon fontos módon járul hozzá ahhoz, hogy tovább demokratizáljuk a közös gazdaságirányítási keretünket. Legyünk realisztikusak, de legyünk ambiciózusak is. Köszönöm a munkájukat ezen a nagyon fontos rendezvényen. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. És most pedig John Áthui barátomnak adom át az elnöki levezető elnöki szerepet. You start? Bien, mes chers collègues. Tisztelt kollégák, nagyon örülök annak, hogy itt elnökként, a Költségvetési Bizottság elnökeként ülhetek itt fönt. Roberto Gágyéri az ECON vezetője. Szeretnénk folytatni az előző panel eszmecseréjét illetve arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet megerősíteni az eurozóna kormányzását, irányítását. Két biztosnak adom meg a szót, Dombrovszki biztos úrnak, illetve Moszkovicsi biztos úrnak, majd önöknek, hogyha kívánnak hozzájárulni a vitához, ugyanolyan keretek között, mint az előző panelben, mindenki felszólalását kettő percre korlátozhatom, annak érdekében, hogy minél többen szót kaphassanak, amennyiben kívánnak szólni. Az eurozóna irányítását nagyon fontos megerősíteni. Az euró létrejötte óta egy gazdasági, pénzügyi, költségvetési ö, aspektus, vagy pedig egy ö, társtulajdonosi aspektus között kellett választanunk. A stabilitási paktum adja meg a szabályokat, és ez alapján azt mondjuk, hogy vannak bizonyos szabályok, azonban azok, akik átlátták a szabályokat, átlépték a szabályokat, nem kerültek szankciók alá azaz nincsen sem megfelelő szabályozás, sem megfelelő irányítás. Ez pedig azt jelenti, hogy az eurozóna veszélyben van, és nem kelt olyan bizalmat, amilyet kelthetne. Ezért nagyon fontos, hogy a növekedést elősegítsük, munkahelyeket teremtsünk, de hogyan lehet ezt megtenni, hogyha nincs teljes mértékű bizalom a magában a valutában, illetve az eurózónában. Egy, egy különleges politikát folytat, egy egységeset az Európai Központi Bank, azonban az eurózónának nincs ilyen közösségi politikája. Egy szövetségi, tehát nincs olyan, mint a szövetségi jellegű országokban. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az eurózóna intézményeit és irányítását föllendítsük, illetve megreformáljuk. Ahogyan említettem, két biztos ellátogatott hozzánk, az, illetve Böge és, Böge és Berez képviselők is itt vannak a két érintett szakbizottság részéről, hogy megvitassuk ezen fontos kérdéseket. Az eurozóna költségvetéséről van szó, ahol szembe kell nézni egy aszimmetrikus sokkal. A konvergencia a célunk, ennek azonban meg kell legyen a maga kerete mindenféle téren, a környezet, a társadalom, a pénzügyi aspektusok terén. A legfontosabb a növekedés, a beruházás és a munkahely teremtés. pénzügyi stabilitással dolgozunk a kezdetek óta. A nemzeti parlamentek nem hajtanak végre ellenőrző szerepet, ezért mindenképpen nagyon fontosnak tartjuk az eurozóna irányítását, illetve annak megerősítését. Ezért nagy örömmel adom át a szót a biztosnak, illetve a biztosoknak. Uh, uh, Elnök, kollégám Galtieri úr kapja meg először a szót. Köszönöm szépen. Az EMU kiteljesítése létfontosságú, jó pár, jó pár nagyon fontos lépés már megtörtént, Egyetlen egy dologgal szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. Hogyha megnézzük a számokat, a Dombrovskis kolléga által elmondott számokat, akkor azt láthatjuk, hogy a deficitet sikerül csökkenteni. A gazdaság és monetárius, monetáris térségben az egyik legalacsonyabb a deficitünk világszinten. A többi nagyon fontos feladatot nem tudjuk még teljesíteni. Természetesen struktúrális szinten egyensúlyba kell hoznunk a gazdaságot, Nagyon fontos a gazdasági politikai konvergencia, a növekedés, a munkahelyteremtés, a beruházás a gazdasági politikai koordinációra ad lehetőséget a törvény. Uh, uh, És meg is találjuk az utat, hogyha erre megvan a megfelelő akarat. A jelenlegi ö, törvényi keretek között, hogyha megvan a politikai akarat, akkor valóban eredményeket érhetünk el. Erre vonatkozik a jelentés tervezet, amelyet megemlített a Trúj kolléga, és ennek keretében körvonalaztuk a legfontosabb lépéseket, amelyeket megtehetnénk. Először is Valdis Dombrovskis kollégának adom meg a szót. Tisztelt ö, kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen! Az Európai Unió gazdasági politikájáról beszélünk. Az előző panel nagyon jól mutatja, hogy milyen fontos lépéseket tettünk meg a gazdaság és monetáris unió intézményének megerősítésében. Azonban van még egy kiaknázatlan potenciál a gazdaság és monetáris unió kapcsán, illetve a hiányosságokat orvosolni kell. És a két erőfeszítés kéz a kézben jár. A rendelkezés álló eszközöket ki kell használni, illetve megfelelően tető alá kell hozni az EMU-t, amire kötelezettséget is vállaltunk. Az ötelnök jelentése 2015. júniusában erre vonatkozóan iránymutatást ad. Elmélyítés a tettek által. Ez volt a szlogenünk. Unions as ever outlined in the report. To make the a gazdasági uniót a konvergencia szolgálatába kell állítani, és ehhez az európai szemeszterre összpontosítottunk. Az eurozóna ajánlásai terítéken vannak, és a nemzeti reformprogramok kialakításában figyelembe lehet -e őket venni. Nemzeti teljesítmény tanácsokat hoztunk létre annak érdekében, hogy elemezzük az eddigi eredményeket, illetve vázoljuk a következő lépéseket. Jogalkotási javaslatokat hoztunk létre az európai betéti rendszer keretében, illetve a kockázatokat is próbáltuk csökkenteni. Egy integrált e, tőke piacot szeretnénk létrehozni 2019-re. Most a felülvizsgálaton, a félidős felülvizsgálaton dolgozunk. A legfontosabb a megvalósítás. A bankunió, illetve a tőkeunió javaslatai, illetve erre vonatkozó, arány, erre vonatkozó ajánlásai rendkívül fontosak. A fiskális unió integrációjának célja, célját szolgálja az erre vonatkozó tanács fölállítása, vagy bizottság fölállítása, és egy politikai unió felé haladunk, az európai gazdasági irányítási modellben minden érintett szereplőt megpróbálunk bevonni, és hatékony kereteket kialakítani. Ahogyan az öt elnök jelentése is elmondja, az EMU kiteljesítése közép és hosszú távon gondolkodik. A bizottság előkészíti a jövőbeli reformokat, és aztán az elnök mm, égisze alatt ezt ellenőrizzük. Célunk az ellenálló gazdaság és monetáris unió, ennek kulcsa a különböző gazdaságok közötti konvergencia, illetve a különösen nagy gazdasági behatások kiküszöbölése, illetve annak való ellenállása. Ehhez stabil bankágazatra van szükség, hiszen ugye a válság gyökerét itt találjuk megfelelő társadalmi követelményeket is figyelembe kell venni, a szociális piacgazdasági modellt szem előtt tartjuk. A célok közösek, azonban az, hogy hogyan érjük el ezeket a célokat, az már kérdéses. Különböző elképzelések vannak, ugyanakkor a kockázat csökkentés és a kockázat megosztás is nagyon fontos. Egy-két példával szeretnék élni megfelelő államháztartásra van szükség nemzeti szinten, hiszen a makrogazdasági kockázatok ellenőrzésének ez a legfontosabb kulcsa. Megfelelő politikára van szükség, és ezáltal csökkentjük a kockázatot, illetve stabilizáljuk a kockázat kezelését, erősebb lesz a rendszer és ellenállóbb. Ami a pénzügyi területet illeti, egy teljes bankunió, illetve tőkepiaci unió a kockázat megosztását segíti elő, illetve a lehetőségeket megnyitja. Nagyon fontos a biztonság, illetve egységes, egységes szanálási alap, amely nagyon nehéz helyzetben segítséget nyújthat. Nagyon erős szabályozás és ellenőrzési rendszer adja az egész struktúrának a gerincét erős Európai Unió nem létezhet erős eurózóna nélkül, ezért el kell mélyíteni a gazdasági és monetáris uniót, a római szerződés 60. évfordulóját ünnepelve. Szeretnék kitérni az erre vonatkozó lépésekre. Először is az eurozónán belül a konvergencia elindítása hogyha kötelező konvergencia benchmarkokban gondolkozunk, kérdés, hogy hogyan definiáljuk ezeket. Itt bizonyos kulcsterületeket azonosítottunk, például a munka adózása, a munkanélküliségi segély, illetve a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, és így tovább. A tapasztalataim az európai szemeszter kapcsán azt mutatják, hogy a, a gazdaság ellenálló képességének megerősítése, nagyobb konvergencia, versenyképesség, illetve a megfelelő közigazgatási rendszer rendkívül fontos. Másodszorban a közös kockázat megosztás javítja az egész eurozóna lehetőségeit a nagyobb behatásokkal szemben, és itt lehet, hogy a nemzeti szintű stabilizáció nem kielégítő mértékű. A beruházásokat kívánjuk föllendíteni, a zöld biztosítási rendszer segítségével. Ez, ez például egy pénzügyi rendszert hozhatunk létre, amely kölcsönöket, illetve hiteleket nyújt az aszimmetrikus gazdasági soktól szenvedő országok számára. Ez azonban nem eh, megfelelő ösztönzőt hagy a tagállamok kezében. Az EMU és az egységes piac a következő aspektus, amely a szociális jogok alappillérét adja. Ez, ezek nagyon fontos kérdések a, akkor, amikor az EMU kiteljesítéséről gondolkodunk. Ahogyan önök is látják, jó pár téma terítéken van, várom a véleményüket, köszönöm. Thank you very much, uh, Vice President. Köszönöm szépen, Dobroszki Szalelnök úr. Most uh, Pierre Moszkoviszi következik. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm ezt a meghívást, és nagy öröm számomra, hogy egy ilyen fontos témáról beszélhetek önökkel. Beszéltünk a politikai konjunktúráról, gazdasági konjunktúráról az imént. Tudjuk, hogy sok Kassandra jósolta meg az euró végét. Én azt gondolom, hogy ez nem így van már létező eszközökkel kell együttműködnünk. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament munkája is azt mutatja, hogy ez a meggyőződésem azért többségi álláspontot képvisel eh, a költségvetési kapacitása az uniónak, amelyről beszélt Jean Arthur az előbb, az egyik eh, lehetőség, eh, és a költségvetési szakbizottság az elmúlt két évben sokat tett az Európai Unió eh, jövőbeni finanszírozásáért, eh, segítve az Európai Bizottságot. A par, az nemzeti parlamentek eh, is mobilizálták magukat. Számos véleményt kaptunk az európai, bocsánat, a nemzeti parlamentektől. Milyen eszközökre van tehát szükségünk ahhoz, hogy az eurozónát megerősítsük hosszú távon? Nos, először is a makrogazdasági politikán koherenciáját kell megerősítenie. Az Európai Bizottság tavaly év végén kiadott egy olyan közleményt, amely egy pozitív költségvetési orientációt jelent, és ebben a közleményben a tagállamokat arra kértük, hogy a még gyenge gazdasági fellendülést egy megfelelő költségvetési politikával fejeljék meg a gyorsabb növekedés érdekében, és így egy pozitívabb példákat fogunk látni. Aztán az eurozóna irányítását kell megerősíteni. Van az öt elnök menetrendje, amely a sorvezetője ennek a munkának. Az első lépést már megtettük, a második lépésnek a körvonalai is látszanak március elején lesz a következő írásos anyag, amely megjelenik a konzultatív költségvetési bizottságot hoztunk létre európai szinten, egy European Fiscal Boardot, amely kiegészíti az első jelentést, egy Dán közgazdász, egy ismert Dán közgazdász a vezetője, és az agregált költségvetési politikákat fogják meghatározni, amelyek megfelelőek az Európai Unió számára. Ez a tanács, ez a bizottság már össze is ült, és elkezdte a munkát, már is látjuk annak eh, minőségét. Ami a strukturális reformokat illeti, eh, a nemzeti eh, versenyképességi tanácsok, ezek független tanácsok, amelyek a versenyképességet és a produktivitást visérik, kísérik figyelemmel. Az emberi tőke vonatkozásában is szükség van reformokra, és az európai szemeszter változása is a szociális aspektusra teszik a hangsúlyt. E, én úgy gondolom, hogy ez is egy konkrét előrelépés e, ebben az első fázisban, amely az Európai Unió elmélyítéséhez vezethet a nemzeti parlamentekkel szorosan, a nemzeti e, szokásokat figyelembe tartva kell mindezt végrehajtani. a bizottság egy fehér könyvben fogja kiadni a jövőképét a gazdasági és monetáris unió jövőjéről, és ebben a fehér könyvben lesz egy fejezet március 10 2017 márciusában fog megjelenni eh, a 60. évfordulóan római jelentésnek, eh, és itt fogjuk megfogalmazni azokat a gondolatainkat, amelyek az öt elnök jelentésének második fázisát eh, fogják konkrét formába önteni. Ami az eurozónát illeti konkrétan, még nem tudok konkrét mondani a majd bejelentendő intézkedésekből, de ambiciózusan követjük a menetrendet. A bankunió véglegesítése mindenképpen egy létfontosságú kérdés, különös tekintettel az egységes szanálási alapra. Ahhoz, hogy a gazdasági és társadalmi konvergencia megvalósuljon, az eurozónának egy új stabilizációs mechanizmusra van szüksége, amely hosszabb távon is elősegíti a beruházásokat, mert azok most mely ponton vannak. Ez a mechanizmus, függetlenül attól, hogy technikailag hogy fog kinézni, egyfajta közös, nagyobb közös kockázatvállalást jelent. És ugyanakkor ez függni fog a reformok végigvitelétől, és így valósulhat meg a közös kockázatvállalás. A szociális dimenzió szintén erősen jelen kell, hogy legyen, konkrét módon, és növelni kell azt, hogy a polgárok, növelni kell, el kell érni ezt, hogy a polgárok és a tagállamok is magukénak tudják ezt a szakpolitikát. Az euró grupon belül látjuk, hogy nagyon sokat kellett foglalkozni az elmúlt öt évben görög válsággal. Semmi e, nem lenne elérhető, hogyha e, nem működne jól a, megfelelően e, az Európai Pénzügyi Unió. Átláthatóságot kell növelni az eurozónán belül, tehát röviden meg kell erősíteni, reformálni annak a, az irányítását. Eh, itt egy dinamikáról is van szó, eh, demokratikus, reális megközelítésre van szükség, és én azt gondolom, hogy mindez létfontosságú akkor, hogyha az euró melletti eh, többséget meg akarjuk őrizni. Sokan félnek attól, hogy a különböző tagállamokban bekövetkező választások nem adnak alkalmas kontextust erre a vitára. Nem. Én éppen úgy gondolom, hogy pont most van ideje annak, hogy beszéljünk Európáról és annak a jövőjéről, de akkor ezt tegyük komolyan egy olyan világban élünk, ahol a bizonytalanság nő, az eurozóna lehet a stabilitás szigete, ez az mi munkánk, az önök munkája, a, a parlament közi együttműködés egy fontos terepe ennek, az európai szemeszter, az országjelentések, amelyek február végén jelennek meg, szintén fontosak Ugyanakkor eh, most különösen érdekes lesz mindez nem sokkal a fehér könyv megjelenése előtt. Ez a közös eh, gondolkodási anyag eh, majd nyilvánvalóan hozzájárul ezekhez a nemzeti vitákhoz itt a választások előtt több tagállamban. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen. Azt is köszönöm, hogy hangsúlyozták, mennyire fontos, hogy egy vitát tartsunk erről a témáról. Persze a mai rendezvényünk kiváló alkalmat biztosít ehhez. Kezdjük is a vitát. Nikolaos Torneritis az első felszólaló, aki a ciprusi képviselőházból érkezett hozzunk és a néppárthoz tartozik. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon nagy előrelépést értünk el a fiskális konszolidáció területén. De még nem lehetünk elégedettek, sohasem lehetünk elégedettek. Még mindig rengeteg kihívás hatással kell szembenéznünk, ilyen például a, rend, a rendkívül magas fokú munkanélküliség és a fiatalok körében és a hosszú távú munkanélküliség. Nagyon nagy az államadóság, és nagyon nagy az egyenlőtlenség. Pénzügyi és szociális gondokkal is küzdködünk, és hatalmas a különbség a különböző EU-s tagállamok között. Azt is látjuk, hogy az euroszkeptikus, populista pártok egyre nagyobb teret nyernek. A társadalom előregedik, migrációs válsággal küzdködünk. Aztán itt van a küszöbön a Brexit, világszerte terrorista fenyegetettségben élünk. nem tudjuk a gazdasági problémákat megoldani, különösen a strukturális problémákat azzal, hogy csupán pénzügyi eszközöket vetünk be. Most fontosabb, mint bármikor korábban, hogy megerősítsük a szolidaritás elvét. A szolidaritás elvét, mint az Európai Unió egyik alapvető elvét. Szolidaritáson kell alapulnia a tagállamok egymáshoz fűződő kapcsolatának, és a szolidaritás alapján kell olyan szakpolitikákat kidolgoznunk, amelyek munkahelyeket teremtenek és a növekedéshez járulnak hozzá, annak érdekében, hogy az eddigi életformánkat fenntarthassuk. Köszönöm. Köszönjük. Joao Galamba, a következő felszólaló nem, javítja magát az elnök. Miguel Tiago Portugália, GUE. Köszönöm szépen, elnök úr. A portugál nemzetgyűlés tagja vagyok. Az európai integráció szimmetrikus struktúrák kialakulásához vezetett. Az elmúlt időszakban sajnos romlott a helyzet a tagállamok eltávolodtak egymástól, nagyon nagyok lettek a különbségek, Portugália esetében is ezt láthatjuk. Fontos, hogy az eladósodottság problémáját kezeljük azért, hogy az országok a fő funkciók ellátásához megfelelő forrásokkal rendelkezzenek. Ide tartoznak az oktatásügy, a szociális kérdések és így tovább. A bankunió és gyakorlatilag csak a tőke koncentrációját hozza majd magával, ez sem lesz megoldás. Gyakorlatilag egy központosítást látunk, így a tagállamok nem tudják a saját rendszereiket ellenőrizni, asszimetria alakul ki. A tőke Európai Uniója van kialakulóban. Folyamatosan azt halljuk, hogy a KKV-kat kívánják támogatni, de most csak azt látjuk, hogy a tőkét egyszerűen csak a nagy magánkézben lévő vállalkozásoknak adják át, kizsákmányolva a lakosságot. Fontos, hogy a béreket megemeljük, véget vessünk a megszorító politikának, támogatni kell azokat az országokat, amelyek kénytelenek voltak elszenvedni a trojka garázdálkodását, és fontos, hogy kilépési lehetőséget biztosítsunk az euróvezetből azok számára, akik esetében már nem tartható a közös valuta. Nem közös tőkepiacra van szükség, nem európai pénz, politikára van szükség, szerintem más válaszokra van szükség, és nem kellene tovább növelni a szabályok dzsungelét, hiszen ez pontosan ez a dzsungel vezetett oda, hogy most vitázni kell az ilyen problémákról. Köszönjük! Pierre Ellen Moe a francia nemzetgyűlésből. Merci, monsieur le président. Je voudrais repartir. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Arthur elnök úr szavait idézném, aki azt mondta, hogy gazdasági kormányzás, illetve társtulajdonosi, társtulajdonosi ö, ö, szabály között választhatunk. Ö, nem, nincs gazdasági kormányzás, és elbúrjánzottak a szabályok, ez pedig azt jelenti, hogy egy banki jellegű monetáris unióval rendelkezünk, külön van a, a pénz és a költségvetés. inkább recesszióba hanyatlunk, és ezt láttuk az elmúlt esztendőkben. Féloldalas tehát a politikánk, és most meg kell tennünk azt, amit már az elején kellett volna, a makrogazdasági politikát kell végig gondolnunk, és ezért üdvözlöm azt, amit a bizottság megtett ezen a területen. Jó lenne, hogyha terjeszkedőbb lenne a gazdasági politikánk. Aztán a gazdasági kapacitásról beszélünk. Az alapszerződésben azt olvashatjuk, hogy az európai költségvetés saját forrásból kell finanszírozni. Nos igen, ez egy valós téma, ezt újra föl kell vetni, hiszen el, figyelmen kívül hagytuk ezt a kérdést. Három ilyen forrás van. Az első a pénzügyi tranzakciós adó, aztán a második a szénadó. Nem lehetünk az egyetlen egyetlen kontinens, amely az éghajlatváltozással megküzd, illetve lépéseket tesz, ugyanakkor beengedünk olyan termékeket, amelyek ezt nem segítik elő. Olyan közösségi fellépésre van szükség, amely a szolidaritást is fölkarolhatja. Köszönöm. Merci. Uh, next speaker, uh, Grosz. Köszönöm szépen. Grozdana Pérics következik a horvát parlamentből néppárt. Dobar én e, Grozdana Pérics. Grozdana Pérics vagyok. Horvátországból érkeztem. Elnöke vagyok a költségvetéssel foglalkozó szakbizottságnak a parlamentünkben, és nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek, meghallgatom, meghallgathatom az önök véleményét, és el is mondhatom azt, hogy nálunk, az én hazámban mi a helyzet. És persze, hogy közösen megvitathatjuk az EU jövőjét. Horvátországnak hat évre volt szüksége ahhoz, hogy kilábaljon a gazdasági válságból. Hat év után, 2016-ban 2,7%-os növekedést ért el a gazdaság Horvátországban, így véget ért a recesszió, és azzal számolunk, hogy az elkövetkezendő években 3% körül alakul majd a növekedés. Fontos megemlíteni, hogy a költségvetési hiányt is sikerült végre csökkenteni, és az államadóság is 85%-ra csökkent, kismértékű csökkenés következett be. Nyilvánvalóan ezt annak kontextusában kell látni, hogy rengeteg intézkedésre került sor a fiskális politikában és a monetáris politikában is. Még akkor is, ha sokan azt mondják, hogy a monetáris politikában nem sikerült sok mindent elérni, én azt gondolom egyébként, hogy ez nem így van. Mindemellett nagyon aggasztónak találom az olyan politikai erők térnyerését, amelyek a, az euró megszüntetését tartják megoldásnak. Horvátország reformokat hajt végre, és szeretne mielőbb az euróvezet tagjává válni a lehetőségekhez mérten. Köszönöm. Thank you. Nikolaus... Köszönöm szépen, Nikolaus Manios, görög parlament, GUE. Eh, Jó estét kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen az elnök úrnak. Másodszor szeretnék hozzászólni a vitához, mert nagyon fontos mondandóm van. Úgy hiszem, hogy az, amióta létrejött az Európai Unió, és amióta megbukott a diktatúra Görögországban, én a magam részéről mindig is támogatandónak tartottam az egységes Európa eszméjét. Csak akkor tudjuk elkerülni a jövőben a gondokat, hogyha a nemzetek összefognak érdek, érdeklődéssel hallgattam a Költségvetési Szakbizottság elnökét. Szerintem egy nagyon fontos dolgot mondott el. Két irányba indulhatunk el. Az egyik irány a gazdaságpolitika irány, itt különböző eszközöket vethetünk be, és van egy másik út is, amely szerintem már nagyon fontos, ez nem értelmezhető többféle módon, ez a demokratikus integrációról szól, és a szolidaritásról az Európai Unióban és az euróvezetben. Hogyha a politikai irányt szem elől tévesztjük, hogyha elvesz, el, elfelejtjük, hogy a demokrácia tette egységessé Európát, és hogyha csupán egy gazdasági egységként értelmezzük magunkat, akkor gondokba ütközünk, és nem fogjuk tudni elérni a céljainkat. El kell mélyíteni a demokráciát az euróvezetben és az Európai Unió egészében is. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a megválasztott, az emberek által, a polgárok által megválasztott intézmények kezébe kell több döntéshozatali jogkört adni. Ide tartozik például az adópolitika. Nem kérhetjük számon például a demokráciát és az egyenlőséget, hogyha az adópolitikában például különbségek mutatkoznak a tagállamok között, mert ez igazságtalanságot szül, és verseny alakul ki az adópolitikák között. Amikor tehát a gazdasági és monetáris unióról beszélünk, akkor mindenképpen emlékezni kell arra, hogy közös adópolitikára lenne szükség a tagállamokban. Köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Joachim Posse, német Bundestagból, SND frakció. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Európa az elmúlt hónapok során egyre több kihívással nézett szembe a Brexit, Trump úr megválasztása, sorolhatnám még tovább. Szeretnék hangot adni a reményemnek, hogy a bizottság fehér könyve lehetőséget teremt arra, hogy végre bátor lépéseket tegyünk. A tagállamokban folyamatosan vita dúl. Várjunk ki, legyünk óvatosak, ne segítsük elő a populisták, a nacionalisták térnyerését, ezzel most már határozottan szembe kell, szembe kell helyezkedni, határozott reakcióra van szükség, és a megfelelő válasz az lehetne, hogy Függetlenül minden választás és taktikai megfontolástól az euróövezet kiteljesedését hajtsuk végre. Vegyük le a terhet az LKB válláról, mert az LKB az összes terhet viseli, és mindeközben nap mint nap folyton szemrehányást tesznek neki egyes tagállamok, így az én hazám Németország is. Offenzív módon kellene előre haladni. Szerintem e nagy kihívást azzal is leküzdhetnénk többek között, hogy az európai stabilitási mechanizmust beemeljük az európai szerződésekbe. Európai valuta alapként az ESM működhetne, illetve felléphetne olyan esetekben, amikor a pénzpolitikánk már nem tudja megoldani a problémákat. Úgy gondolom, hogy a pénzpolitikánk elérte a határait, Európa egyes területein mindenképpen, ezért támogatom azt, amit Moszkoviszi úr mondott, és amit mások is mondtak, haladjunk határozottan előre, végre reagálni kell erre az irracionális kihívásra, amely egyre csak növeli a nyomort és a békétlenséget. Választ kell adni itt Európában Trumpra, Putyinra, Orbánra, ez egyébként egy felhívás az európai néppárt irányába is. Ne bánjunk tovább kesztyűs kézzel Orbán úrral. Választ kell adni Kaczynszki politikájára is, mindazok politikájára, akik destabilizálni és nem stabilizálni akarják Európát, velük szemben szót kell emelni az ilyen konferenciákon is. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Christos Szájkurász, néppárt, görög parlament. Köszönöm szépen, elnök úr! A pénzügyi válság megmutatta, hogy a gazdaság és monetáris uniót meg kell reformálni. Reformra van szükség és szolidaritásra. Az elmúlt évek során rengeteg lépést tettünk, hogy a válságból kilábaljunk és megerősítsük az intézményeket és a gazdasági irányítást. De so, még sokkal több lépésre van szükség, Egyénileg és kollektív szinten is alkalmazni kell a monetáris és fiskális eszközöket. Mik a prioritások? Először is konzisztens, koherens, lépésenként végrehajtott struktúrális reformokra van szükség, főként azokon a területeken, ahol növekedés generálható. Prioritásokat kell meghatározni. Politikai tőkét kell kovácsolni, administratív kapacitásokat kell kiépíteni, világosan kell kommunikálni, és világos benchmarkokra van szükség. Ezekre mind szükség van annak érdekében, hogy a nemzetek úgy érezzék, hogy a reform folyamat részesei, hogy az ellenállást leküzdjük, és igazságos, méltányos reformokat hajthassunk végre. Ez az első prioritás. A második – Prioritás a finanszírozáshoz való hozzáférés elengedhetetlen a vállalkozások számára, főként ott, ahol a bankrendszer átalakuláson megy keresztül. Fontos, hogy a bankszanálási keretek is hatékonyak legyenek, továbbá a bankunió kiteljesítése megköveteli, hogy ezzel párhuzamosan, hangsúlyozom, párhuzamosan csökkentsük a kockázatokat, és javítsunk a kockázatmegosztáson, és ezzel az európai betétgarancia rendszert képítve. És végezetül az utolsó prioritás a fiskális politikák kialakítása, figyelembe véve a gazdasági ciklusokat a megfelelő konszolidációval együtt. A közpénzügyek minőségének javítása, nagyon fontos a fiskális fellépésnek mindenképpen kettős célkitűzést kell szolgálnia, a közpénzügyek fenntarthatósága az egyik, a másik pedig a gazdasági növekedés elősegítése a hosszú távú fiskális célkitűzések révén, főként akkor, hogyha az ország, egy ország mély és régóta tartó recesszióban van, és hogyha nagyon magas a munkanélküliség. Köszönöm. La parole est maintenant à... Most pedig Enrico Briante Dias a portugál parlament részéről kap szót, SPD. Köszönöm újra. Én is másodszorra beszélek. Nagyon sok mindent el lehet mondani arról, hogy eh, mekkora szükség van eh, költségvetési kapacitásra az eurozónán belül, ahhoz, hogy az aszimmetrikus megrázkódtatásokkal felvegyük a küzdelmet, illetve elérjük a gazdasági konvergenciát. De én leginkább a rendelkezésemre álló rövid idő alatt inkább arról beszélnék, hogy a bankuniót lenne szükséges minél hamarabb létrehozni. A, ahogy a német kollega mondta az imént, nekünk hitelesnek kell lennünk a szakpolitikai választásainkban, költségvetési és fiskális szempontból. Jelenleg a bankunió nem teljes. És ez egy rossz döntés, mert nincsen európai backstopja a szonálási mechanizmusnak, és gyakorlatilag továbbra is az adófizetők azok, illetve a nemzeti költségvetések azok, akik és amelyek fizetnek az esetleges bankcsődökért. Ez bizalmi válságot eredményez, nincs demokratikus felülvizsgálat, legyen szó az EKB-ról, vagy a szanálási testületről, illetve különböző ilyen testületekről, legyen szó mondjuk a, olyan főigazgatóságról, mint a versenyfőigazgatóság az Európai Bizottságban, ezeknek nincsen demokratikus felügyelete. A, az elmúlt években Portugáliában több vizsgálóbizottság foglalkozott bank problémákkal, és mindig az volt, hogy végső soron a portugál adófizetőnek kellett a csődöt kifizetnie. Az európai intézmények döntéshozatalát pedig senki nem ellenőrzi. Ki kell alakítani ezt az ellenőrzést, megfelelő helyen szülessenek a megfelelő döntések, a bizottság képviselőihez fordulva pedig azt kérem, hogy mondják el nekünk, hogy a jövőben hogyan próbálják eh, befejezni a bankuniót eh, Unió folyamatát. Köszönöm. Stefano Stefano kap szót. Ciprusról. Gue. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη σύνοδο που προηγήθηκε έγιναν διάφορες παραδοχές. Θα ήθελα... Köszönöm. Elég sok dolog elhangzott itt. Ebből három dolgot jegyeztem fel különösen. Van a pénzügyi és a szociális kitűzés, célkitűzések között egy komoly egyenlőtlenség. Eh, nem szabad, hogy eh, büntető jellegű legyen a költségvetés politika. Ahogy Moszkivici asszony is mondta, az ugyan, ugyanez igaz a pénzügyi unióra. És a harmadik dolog pedig az, hogy eh, az európai szakpolitikáknak nagyon gyenge eredményei voltak eddig. Ez leginkább azért volt így, mert a, ugyanazokkal a politikákkal és eszközökkel akartuk megoldani a válságot, amelyek egyébként magát a válságot okozták. A konvergencia és a szolidaritás még mindig hiányzik. Ehelyett vannak megszorítások, amelyek csökkentik a szociális kiadásokat, és ez nyilvánvalóan nem csak a munkásosztály szempontjából e, tragikus, hanem az egész gazdaság szempontjából. Az OECD is kimondta, hogy ezek az eszközök gazdasági károkat okoznak, vagy ez a politika gazdasági károkat okoz, és egy ördögi körbe küldi a gazdaságot. Az üzenet tehát egyszerű, amennyiben egy pénzügyi uniót, életképes uniót akarunk létrehozni, akkor ezeket a problémákat is kezelni kell, különben meg fog erősödni a nacionalizmus, a populizmus és a szélső jobb oldal. Még pár dolgot elmondanék a bankunióról. Az Európai Központi Bank most olyan jelentős hatáskörökkel rendelkezik, hogy valójában ez egy újabb hatalmi központtá vált, amely ráadásul elszámoltathatatlan. Ez aggasztó a demokrácia szempontjából, és Európa legitimációját ássa alá. Köszönöm. Most pedig megadom a szót európai parlamenti kollégánknak, Marco Vallinak, aki olasz, és az EFDD frakció tagja, és a Csinkvesztelle képviselője. Köszönöm, elnök úr. Nos, én visszatérnék akkor a gazdasági és pénzügyi unióra. Az előző ciklusban beszéltem, illetve az előző körben beszéltem a költségvetésről és a költségvetési politikáról, és én nem szeretném, hogyha további generációkat áldoznánk fel a gazdasági és pénzügyi unió oltárán. A félelmem az, hogy a folyamatos kompromisszumok alássák a jövőjét a fiataloknak, különösen a periférián elhelyezkedő országokban. Ami a bankuniót illeti, nagyon sok mainstream érv elhangzott itt, de vannak más érvek is, amelyeket általában a populistáknak tulajdonosítanak, tudós, tulajdonítanak. E, igazándiból itt nem annyira a bankunióval van probléma, hanem a szanálási alappal. Van egy kockázata a bankrendszernek, azok, akik okozták a pénzügyi válságot, azok nem lettek felelősségre vonva, semmi fajta szankció nem érte őket. Felmerül nyilván a felelőssége a nemzeti szabályozóhatóságoknak is. Ezt az igazságot még senki nem mondta el részletesen. Ami pedig a Bailint illeti, ez egy sor országban valójában alkotmányellenes, mert azt írja elő az alkotmány, hogy ilyen tevékenységet nem lehet folytatni. Az Európai központi bank azonban nem igazi központi bank, nincs igazi backstop, nincsen végső hitelező, vagy nem, nem az a szerepe. Ehm, alapvetően tehát ehm, egy komoly instabilitás jellemzi a rendszert, eh, és olyan kompromisszumok születnek, amelyek leginkább az északi országok érdekeit eh, szolgálják, akik nem hajlandók fizetni a déli országok kilábalását az, amit populistának neveznek sokan, az valójában józanész. Valódi elkülönülésre van szükség. És amennyiben önök nyitottak a vitára, az én frakcióm bizonyára nyitott lesz. Köszönöm. Most pedig Antonio Leitao Amaro következik, aki portugál nemzetgyűlés képviselője, az EPP frakció eh, tagja. Köszönöm, kollégák, elnök úr. Én már jó ideje látjuk és együtt élünk a pénzügyi unió eh, nehézségeivel. Eh, ugyanakkor még csak félúton járunk ebben a folyamatban, nagyon sok polgárunk és politikusunk is egyébként megpróbálja kiátszani az egyes tagállamokat elle, egymás ellen, a perifériát a központtal, északot a déllel szemben. És még hogyha ebben lenne is igazság, sokan kifejezetten arra spekulálnak, vagy azt akarják elérni, hogy az eurónak vége legyen itt most nem arról van szó, hogy az euró projektet fejezzük be, igazándiból elég nagy a tétlenség. Az európai intézmények, csak úgy, mint a kormányok, nem teljesítették a saját ígéreteiket, nem hajtották végre a saját terveiket. Mi Portugáliában az elmúlt években hatalmas áldozatokat hoztunk a kiigazítás érdekében. Én egy olyan politikai frakciónak vagyok a tagja, aki vagy amely e, a lakosság nagy részének támogatását illeti. A portugál lakosság vállalta a kiigazítást, vállalta az adósságok visszafizetését. Mi azonban azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió is kimozdulna. Látjuk azokat a problémákat mi is, amelyekről biztosok beszéltek. Mikor lesz befejezve a bankunió projektje? miért van az, hogy csak a destruktív elemei vannak meg a bankuniónak, miközben például a betétbiztosítási rendszer nem működik? Mikor fog bekövetkezni a tőkepiaci unió? Mikor lesz közös európai csőttörvény? Mikor lesz elmozdulás egy olyan európai monetáris alap felé, amely tényleg segít. Tehát nem csak pénzügyi és technikai segítséget eh, adnánk azoknak az országoknak, amelyekre szükségük van, és nem csak strukturális reformokat kényszerítenénk rájuk, hanem olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek révén az aszimmetrikus vagy konkrét megrázkódtatások kezelhetőek. E, szolidaritásra és harmonizálásra van szükség, egy olyan mechanizmusra lenne szükség, amelynek nagyon erős az irányítása. E, az Európai Unió szintén e, és immár tetteket szeretnénk látni, nem csak szóval. Merci. Köszönöm szépen. És most pedig Fabien Keller kapja meg a szót a francia szenátustól a republikánusok frakciójától. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én is hadd mondjam el, hogy a pénzügyi bizottságban dolgoztam Michel Andréval, aki, aki most követ engem a elnöki pozíciómban. Uh, chers collègues, uh, deux réflexions. Tisztelt kollégák! Két gondolat. Az Európai Unió Gazdaság és Monetáris Uniójával kapcsolatban. Közös adóalap az egyik ilyen téma. A bizottság október végén benyújtott egy erre vonatkozó javaslatot, és a francia szenátus támogatja ezt a közös társasági adót, melynek bevezetésére harmonizált formában kerülne sor, és így az adó csalás ellen hatékonyabban föl lehet venni a harcot, illetve az adó verseny ellen is küzdhetünk, amely, amely arra kárhoztatja az Európai Uniót, hogy nem tudja megfelelően harmonizálni az adóztatást, és nem tudja megfelelően újraelosztani a bevételeket. Aztán a másik nagyon fontos aspektus a Gazdaság és Monetáris Unió megvalósítása területén a kormányzás. És ebben a tekintetben fontos az eurozóna parlamentje. Bármilyen bármilyen ö, eszközről, felépésről legyen szó, nagyon fontos, hogy demokratikusan járjunk, le, járjunk el, és ehhez egy olyan politikát kell fölállítanunk, amely nemzeti szinten marad, tehát megfelelően alakul a nemzeti és az európai szint egyensúly. Ez központi kérdés, és ezért azt kérem, hogy egy olyan parlamentet hozzunk létre, amely egyrészt az Európai Parlamenthez kapcsolódik, másrészt a nemzeti parlamentek különböző kamaráihoz, annak érdekében, hogy megfelelően, megfelelően párbeszédet tudjunk folytatni, A 13. cikkelyről fogunk vitázni. Nagyon jól tudjuk, hogy ez eddig még nem volt hatékony, és nem volt elég döntéshozatali kapacitása sem ebben a tekintetben is. Nagyon fontos, amit elmondtam. Elnök, köszönöm szépen. La parole est maintenant à Gerasimos Bal Gerasimos Alassuas következik. A Gazdasági Bizottság elnöke a görög parlamentben a Syriza pártjához tartozik. Tisztelt elnök úr, van egy latin mondás. A szerződéseket teljesíteni kell. Görögország, mint köztudott, minden ígéretét betartotta. Nagyon sok minden történik Görögországban. Tegnap a német pénzügyminiszter képviselője elmondta, hogy ha az IMF nem vesz részt a görög programban, akkor Schäuble úr javasolni fogja Görögország kivezetését az eurózónából. Mit jelent ez? Muszkivici úr, vagy Galtieri úr, mi történik? Ismét visszatérünk a Grexit gondolatához. A jó rendőr, rossz rendőr játékát játszuk. Úgy tűnik azonban, hogy itt minden rendőr rossz rendőr. Görögország kezd kilábalni a válságból, 2,5-2,7-es növekedésre számíthatunk egy öt éves recessziót követően. Itt most akkor nem beszélünk szolidaritásról, nem ezt kérjük, hanem azt, hogy a megállapodást tartsuk tiszteletben. Vannak olyanok, akik aláássák országunk erőfeszítéseit kis országgal szemben ö, áll az EU. Nálunk a lakosság 35%-a a szegénységi küszöb alatt él, azonban nagyon sok indikátor, nagyon sok mutató hibás, és ezt az IMF hagyta, az IMF hagyta ezeket a hibás mutatókat. amikor az IMF és az európai intézmények harcolnak, akkor mindig a lakosság fizet, hiszen Görögország nem szeretné, hogy a nagyobb erők lábbal tiporják az IMF, illetve az Európai Uniós intézmények. Köszönöm. Igor Imenov következik, a lett parlament képviselője. Költségvetési Bizottság tagja, a Concord frakciójához tartozik. Thank you, sir. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, angolul fogok beszélni. Ahogyan egyértelműen elhangzott az első panel kapcsán, a fiskális konszolidáció nem az egyetlen kötelező előfeltétele a gazdasági növekedésnek, a, a beruházásnak, illetve a keresletnek. Vannak még más ö, fontos kitétele. Megfelelő közberuházásakra van szükség a kereslet fellendítésére. Ez különösen fontos az alulfejlett piacsal rendelkező országok esetében. A nagy beruházásokat a piac teszi lehetővé, megfelelő üzleti tervre van szükség. Az én országom erre kiváló példa. Kevesebb, mint két millió a rezidens lakosság, és egy negyedmillió külföldön él. Nagyon sekély tehát a piac, és a nagy nemzetközi piactól várjuk a beruházást. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió elősegíti -e a, a közberuházást? Nos nem, hiszen korlátozások vannak ezen a területen, félve attól, hogy itt a versenyhelyzetet torzítjuk, azonban fontos a gazdasági növekedés szempontjából. Véleményem szerint a közbeszerzések esetében föl kell ismerni, hogy mi a célja a gazdaság és monetáris uniónak, az állami beruházásnak kell lennie az első számúnak, és a magánberuházásoknak kell ezt követnie. Boguslava. Köszönöm. Bogurszlava Osreszokász asszony következik. A szociális politikáért, illetve az idősekért felelős frakcióban dolgozik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Európai Unió és az euróvezet alapját képező eszme csodálatos, elvileg a gyengébb országokat segítenénk, és a az erősebb gazdasággal rendelkezőeket nem fékeznénk, de kérdés, hogy sikerül ezeket megvalósítani. Az önálló fejlődés, az önálló gazdaság tervezés lehetővé kell, hogy váljon, Fontos, hogy az Európai Unió növekedési lehetőségeket biztosítson, és ne függővé tegye egymástól a tagállamokat. A Brexit példája, illetve az a tény, hogy egyes országok fellépése nem volt előnyére az Európai Uniónak, óvatossá kell, hogy tegyen bennünket. Valójában a segítségnyújtás és a támogatás jó, de nem szabad függőségi helyzetbe hozni senkit. Hogyha ezt az egyensúlyt sikerül megteremteni, akkor az euróvezet sikeres lesz, és sokan akarnak majd csatlakozni hozzá. Parole est maintenant à Yanis. Most pedig Janis Kukánsz következik, aki a lett parlament tagja, zöld, és a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke. Köszönöm, elnök úr! Én további információt kérnék eh, a nemzeti parlamentek részére ahhoz, hogy megfelelő kellő időben részt vehessenek a pénzügyi unió elmélyítésében. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a Nemzeti Parlamentben zajlik a munka, eh, és tudjuk azt, hogy előkészületben van, illetve folyamatban van a betétbiztosítási rendszer kialakítása európai szinten. Az ECOFIN júniusi ülésén erre vonatkozóan elfogadtak bizonyos javaslatokat, illetve a bankunió ilyetén féle ki kiterjesztését jóvá hagyták, csak úgy, mint a pénzügyi rendszer kockázat csökkentésére irányuló intézkedéseket. A kérdésem az, hogy a tényleges munka most hogyan áll, illetve milyen szerepet szánnak a nemzeti parlamentnek ebben a dologban, és milyen szerepet játszhatnak ők, milyen szerepet várnak el tőlük. Köszönöm. Most az utolsó hozzászóló következik, Nassos Atanaziu, aki a görög parlament tagja, a gazdasági bizottság tagja és a Syriza párt tagja, képviselője. Köszönöm, elnök úr! Megpróbálom az egy percet, megpróbálok egy perc alatt beszélni, illetve egy percben összefoglalni a gondolataimat, nem használom ki a két percet. Elő egy kérdésem van Dobroszkis, Dobroszkis úrhoz. Van egy kérdésem, aki a szociális párbeszédért is felelős, ráadásul a politikusok egy új generációhoz tartozik. Azt vettem észre, hogy ön nagyon óvatos, ami szerintem jó dolog, mindenképpen pozitív ön úgy tűnik, hogy szövegeket olvas fel, ami egy jó dolog, hogy szöveget olvas fel. Nem tudom, olvasta-e a politikákkal kapcsolatos szakmai kritikákat, olyan kritikákat, amelyek az ön által felügyelt politikát illetik. Paul Krugman kritizálta az önök politikáját. A, a, a Madness of Europe címen Paul Krugman aki az Európai Unió hibáiról írt, e, a, e, aztán ugyanez a tudós önöket a megszorítási bandának hívta, austerity gangnek, e, nem is tudom, hogy görögül hogy hívjak ezt. Ön figyel ezekre a kritikákra? Elvegyük ettől az embertől a Nobel-díjat? esetleg mozgalmat indíthatnánk, hogy elvegyük a Nobel-díjat, mert Joseph Stiglitz is hasonló dolgokat mond az ön, önök politikájáról. Vagy esetleg bottal kergessük el őket? és a tolmácsokhoz fordulok, hogy pontosan fordítsák ezeket a kemény, szavakat, kemény szavakat. Rálépjünk-e a torkukra ezeknek a Nobel-díjas szakértőknek, és elüldözzük-e őket egy, egy bottal, Aztán a stresszteszt Timothy Geithner-től, aki pénzügyminisztere volt Obamának, és egy ülésen, egy G7-ek miniszteri ülésen, ő azt mondta Görögországgal kapcsolatban a többi pénzügyminiszternek, és senki nem cáfolta meg egyébként, azt mondta, hogy önök most ki akarják taposni a szószt Görögországból? A torkukra akarnak lépni, bottal akarják küldözni a világból? Tegyék, de ettől még a válság nem fog minket jobban érinteni, mondta az amerikai belügyminiszter, kül, mi ez, pénzügyminiszter. Et, et prise de parole, c'était un échange de vues très, très large et très riche sur la gouvernance de la zone euro az eurozóna kormányzását illetően jó pár kérdést kaptak a biztosok, ezért azt javaslom, hogy adjuk meg a lehetőségeket, lehetőséget számukra, hogy válaszoljanak. Illetve uh, Gualtieri úrnak, hogy záró hozzászólását megtegye. Ki kezdi? Domroszkis úr, tessék, meg a szót. Tisztelt kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon is produktív eszmecseiréért és a felvetett kérdésekért. Egyik tanulság az az, hogy látható, hogy az elnök, az öt elnökök jelentésének az első szakasza amely a Gazdaság és Monetáris Unió architektúrájának a felépítését illeti. E, ez egy következő szakasz, és ezek nagyon összefüggnek. Látható, hogy a két gondolat nagyon is kéz a kézben jár. Ami a konkrét kérdéseket illeti. a közberuházásokat, az állami beruházásokat illetően, nos erről mi is beszéltünk az európai szemeszterben, azt mondtuk, hogy a beruházások föllendítése első számú prioritás a struktúrális reformok mellett, illetve a felelősségteljes adóztatási politika mellett. A bizottság elkötelezett amellett, hogy az állami beruházásokat és a magánberuházásokat fellendítse, az Európai Stratégiai Beruházási Alap segítségével. és megfelelően felhasználjuk a rendelkezésre álló alapokat. Ami pedig a bankunió kiteljesítését illeti. Ahogyan korábban is elmondtuk, úgy gondoljuk, hogy a kockázat megosztás és a kockázat csökkentése tandemben kell, hogy történjen. és itt lett nyelven válaszolnék a lettől feltett kérdésre. Ami az európai betétgarancia rendszert illeti. Nos, igen. Valóban a kockázatcsökkentés mellett a kockázatcsökkentési, illetve kockázat megosztási intézkedések mellett kockázat megosztás mellett a kockázat csökkentésére is szükség van a banki ágazatban. Tavaly az Európai Bizottság jogalkotási csomaggal rukkolt ele, elő arra vonatkozóan, hogy a banki szférában hogyan lehetne csökkenteni a kockázatot. Ezen korlátozások és szabályozások megvalósítása megvalósításának hátterében a Bázeli Bizottság illetve a Nemzetközi Stabilitási Tanács megállapításai vannak. Ezek a javaslatok hozzáférhetőek. Nem ezek a legfrissebbek, hiszen tudjuk, hogy a Bázeli Bizottság eszmecseréje azóta is folyik, és az Európai Bizottság ennek tükrében készen áll arra, hogy új javaslatokat tegyen. Ami pedig Paul Krugman kritikáját illeti, az Európai Bizottság politikájára vonatkozóan. Nos, ennek kapcsán el kell mondani, hogy a 2008-as előrejelzéseiben Krugman úr azt mondta, hogy Lettország az új Argentína, és csődöt fogunk mondani. Nos, ehelyett Lettország nagyon rövid idő alatt az egyik leggyorsabban növekvő Európai Uniós gazdaságán nőtte ki magát, és megfordította gazdaságát elég látványos módon. Tehát enny- erről ennyit, ennyit Krugman úr előrejelzéseiről. Mindemellett persze leszögezném, hogy nagyon is jogos a vita, illetve annak a témája. Mi a megfelelő fiskális hozzáállás, és hogy lehet egyensúlyt találni a fiskális fenntarthatóság, illetve a gazdasági fellendülés megerősítése között? A válasz pedig valahogy a kigazító fiskális hozzáállás körül alakul, differenciált monetári, monetáris politikákkal nemzeti szinten. Így segíthetünk azon tagállamoknak, amelyek még mindig túlzott deficittel küzdenek, azoknak természetesen továbbra is foglalkozniuk kell ezzel a problémával. Nagyon magas az eladósodottság szintje, és ez, ez továbbra is megbékiózza a gazdaságot, fenntartható fiskális politikával lehet ezt orvosolni. Köszönöm. Merci, monsieur le vice-président. Est-ce que... Köszönöm, alelnök úr. Pierre Moszkovici is kíván szólni? Köszönöm, elnök úr, valóban. Szeretnék. Ami az elhangzott kérdéseket illeti, megpróbálok sorrendben válaszolni. Először is az eurozóna nyitottságáról, illetve arról, hogy Horvátország hogyan léphetne be. Mindannyian tudjuk, hogy a gazdaság és monetáris unió az a jövő projektje, amely nyitva áll az összes EU tagállam előtt, tehát elvéletben nyilván ennek mindenkinek a pénzének kéne lennie. Ami a folyamat demokratizálását illeti, én teljes mértékben aláírom és osztom azt, ami itt elhangzott, és valóban a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament, az Európai Bizottság párbeszédben kell, hogy maradjanak, eh, és adott esetben nyitott kérdés lehet az is, hogy van-e szükség a egy eurozónás parlament létrehozására, vagy az Európai Parlamenten belül lehetne egy ilyesmit létrehozni, de ez igazándiból csak hipotézis, a lényeg a párbeszéd. Az biztos, hogy új európai válaszokra van szükség, azokra a kihívásokra, azokra a belső ellentmondásokra, belső problémákra, a Brexitre, bizonyos gyakorlatokra Európán kívül, ezekre reagálni kell, e, és e, ide sorolom Donald Trump politikáját is. Egy lendületet kell adni annak, hogy megújítsuk, meg elmélyítsük a, az eurózónát, ahogy ezt Bosszúr is mondta, ami a bankunió e, elmélyítését illeti, én is hiszek ebben, eh, Valdis is azt mondta, hogy ez az EMU-nak egy nagyon fontos része, és eh, elő kell mozdítani a konvergenciát, eh, el kell kerülni a fragmentációt. Én is hiszek a kockázat csökkentésben és a kockázat megosztásban. Ezek együtt kell, hogy történjenek. Mindez egyébként fokozatos kell, hogy legyen, E, működő, normálisan működő bankokra van szüksége a gazdaságnak. A, ennek a bizottságnak a, a feladata az, hogy ezt e, megvalósítsa. Ami az EMU jövőjét illeti, ez szerintem e, fontos, és egy nagyon fontos üzenet is, amelyet úgy látom, hogy önök is osztanak, illetve amelyben önök is hisznek, a többség, és ez mindenképpen gondolkodásra kell, hogy késztessen bennünket. Mi egyébként mindig is üdvözöltük az EMU parlamenti elszámoltathatóságát. Ami a Brexitet illeti, az Európai Bizottság már egy elég határozott álláspontot ami a Grexitet, bocsánat, a görög kilépést illeti, az Európai Bizottságnak egy nagyon határozott álláspontja van. Görögország az eurozónához tartozik, mi erős Görögországot szeretnénk, egy megerősödött eurozónán belül. És minden érdekeltel együttműködünk, a görögökkel, de a saját partnereinkkel is, más intézményekkel, abban, hogy ez így is legyen, tehát hogy erős Görögország, erős Euróban. Én azt gondolom, hogy az eurozónában működő partnerek ebben egyetértenek, még egyszer mondom, remélem és hiszem, hogy a második felülvizsgálat hamarosan, sikeresen véget érhet. Az Eurogrupon belül volt egy sikeres ülés a múlt héten. Azt gondolom, hogy az új megállapodás még egy kis erőfeszítéssel elérhető, az Európai Bizottság mindent megtesz ennek érdekében. Feltették a kérdést, hogy mit a véleményünk a Wolfgang Schäuble adó, bocsánat, adósságra vonatkozó javaslatával, adósság átrendezés. Talán nem lepi meg önöket, hogy én nem hiszek abban, hogy állam adósságokat át kellene rendezni. Nyilván azt meg kell gondolni, hogy milyen hatással van mindez az állampolgárokra. Én azt gondolom, hogy a gazdaságirányítási keretben e, az európai partnerek jó együttműködése megvédi a partnereket, a, megvédi a polgárokat a pénzügyi káosz következményeitől, és e, nekünk nem szabad olyan téves gondolatokat bedobnunk a közbeszédbe, hogy e, adósságot lehet átrendezni, vagy konszolidálni most. Szerintem ez nem tartozik az észszerű politika területére. A végezetül két dolgot mondanék a fiskális politikáról. Mi nagyon is komoly érdeklődéssel figyeljük azt a munkát, amelyet Monti úr szakértői gárdája végez az Európai Unió saját bevételeivel kapcsolatban. Ez a jelentés, amit várunk, nyilván meg fogja majd járni a jövő héten az ECOFINT is, és itt nem zártunk még ki egy lehetőséget sem. Lehet adó a pénzügyi tranzakciókon, de másfajta adók is szóba jönnek, nyilván erről majd a tagállamok fognak dönteni. És ami pedig az alapot illeti, tehát az, a társasági adóalapot illeti, és ezzel fejezem be, a francia képviselő asszony kérdésére válaszolva, szenátor asszony képviselő, bocsánat, szenátor asszony kérdésére válaszolva, Eh, tehát a, a eh, konszolidált adóalap az, eh, az egyik nagy reform, amit ebben a ciklusban meg akarunk lépni. Sokat beszélünk arról, hogy fel kell lépni az adócsalás, adóelkerülés ellen, ezt várják a polgárok is, de hogyha nem tudjuk megreformálni alapvetően és az alapoknál a társasági adó alap kérdését, akkor nem fogunk tudni változtatni döntő módon ezeken a problémákon. Az előző változatában nem járt sikerrel a bizottság javaslata, több oka van a tanácsi kudarcnak, kényes témáról van szó, de továbbra is fontosnak érzem ezt. Ezért is örülünk a francia szenátus jelentésének, amit a témában írt őszinte, baráti eh, javaslatokról van szó, és eh, minden eh, segítséget szívesen veszünk. Köszönöm, biztos úr, és köszönöm, hogy a magas szintű Mário Montiféle munkacsoport munkájához meghozta az étvágyunkat. A parlamenti képviselőknek mondom, hogy holnap reggel 9.30-tól 13 óráig ennek a magas szintű munkacsoportnak az ajánlásait fogjuk megbeszélni, és ez megint csak nagyon komolyan és közvetlenül érinti az Európai Parlamentet, illetve a nemzeti parlamenteket. Most megadom a szót társelnökömnek, Gautieri úrnak, aki a gazdasági és pénzügyi bizottság elnökei. Uh, Köszönöm szépen, néhány nagyon rövid megjegyzést engedjenek meg. Először is szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek Posszúr véleményével. Nagyon fontos, hogy ez a fehér könyv egy lehetőség legyen a számunkra, és éljünk ezzel a lehetőséggel. Én is szeretném arra biztatni a bizottságot, hogy legyenek ambiciózusak. A fehér könyv az egész Európai Unióra vonatkozik majd, nyilvánvalóan kitér majd a Brexitre is, amely talán bár önmagában véve negatív, mégis még fontosabbá teszi a gazdaság és monetáris uniót és az euróvezetet és remélem, hogy az így kiemelt helyet kap majd ebben a fehér könyvben. Fontosnak tartom, hogy azonosítsuk a GMO kiteljesítésének főbb elemeit. Az Európai Unió kiteljesítése is fontos ügy, de ez leginkább politikai szándékon múlik. A gazdaságirányítás területén Azonban tehetünk még többet, ehhez azonban azonosítani kell a megfelelő eszközöket. Van egy eszköz, amely még hiányzik, ez egy harmadik pillér, a fiskális pillér, egy olyan eszköz, amelyen kiegészíthetjük a két másik már meglévő eszközt, az egységes monetáris politikát és a nemzeti fiskális politikákat nevezetesen. Eredetileg úgy gondolták sokan, hogy ez a két pillér elég lesz a szimmetrikus és aszimmetrikus sokkok kezeléséhez, és a nemzeti fiskális politikákkal megfelelő puffereket tudunk kialakítani a sokkok elhárítására, de megmutatkozott, hogy ez nem működik. Nem csak a gazdaságpolitikai hatékonyságának problémája ez egyébként, hanem a két másik eszköz közötti egyensúly kérdése is fontos. Posz úr és mások is hangsúlyozták, hogy a baj az, hogy hiányzik ez a harmadik pillér. Mert ha hiányzik a harmadik pillér, akkor a monetáris politika lép e pillér helyébe. A fiskális politikára másrésztről hatalmas terhek hárulnak, és nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, mert választani kell a beruházások között és más fontos lépések között. Világos tehát, hogy szükség van-e a harmadik pillére. De nem mindegy, hogy milyen jogi, politikai, gazdasági, költségvetési körülmények között hozzuk létre ezt a pillért. Ami a jogi vetületet illeti, már az elején is elmondtam, hogy szerintem ez nem egy nagyon nagy akadály. Persze a szerződés módosítás egyszerűbbé tenni a helyzetünket a fiskális eszköz kialakításában, de szerintem már a mostani szerződéses keretek között is vannak lehetőségeink. Vannak bizonyos költségvetési keretek is, amelyek között mozgunk. Az, amit Moszkovi szélbiztos úr részéről hallottunk, ebben az összefüggésben nagyon fontos. Hiszen a saját források rendszere alapja lehetne ennek a fiskális eszköznek, és azt hiszem, hogy a Monti jelentés is kiemeli a bevételek kérdéskörét az Európai Unió költségvetése tekintetében. De a harmadik legfontosabb kérdés a politikai keret, a politikai körülmények. Azt hiszem, itt a megerősített gazdaságpolitikai konvergencia és a fiskális eszköz közötti kapcsolat különösen fontos. Mi itt az Európai Parlamentben már régóta látjuk e kettő közötti kapcsolat fontosságát. Tudom, hogy a nettó befizetők számára nagyon nehéz azt mondani, hogy hát igen, belépünk a transferunióba, miközben nincsenek garanciák arra vonatkozóan, hogy egy megerősített gazdaságpolitikai konvergencia irányába haladunk. Értem ezt a problémát, és át tudom érezni. De hogyha megtaláljuk a módját annak, hogy a gazdaságpolitikai konvergencia egy hatékony és a gyakorlatban megvalósuló e- eszköz lehessen, akkor teljesen egyértelmű, hogy ilyen fiskális eszközre is szükségünk van. A demokratikus legitimitás is persze nagyon fontos mindennek fényében, ahogy mondani szoktuk, a demokratikus legitimitást azon a szinten kell biztosítani, ahol a döntés meghozatik. Hogyha nemzeti költségvetésről van szó, akkor a nemzeti parlamentnek kell döntenie, ha a közösségi költségvetésről, az Európai Parlamentnek, de mindenképpen meg kell erősíteni a parlamenti döntéshozatal mechanizmusát. Nagyon aggasztana például, hogyha az Európai Parlament nem hozhatna kötelező döntéseket, mert akkor folyamatosan szem előtt kellene tartani, hogy mely tagállam mekkora, hány lakosa van, és így tovább, ez nem lenne egy realisztikus megoldás. Nagyon fontosnak tartom, hogy a parlamentközi együttműködés valós legyen, és éljünk a parlamenti együttműködés jelentette lehetőségekkel. Zárásképpen visszatérnék arra, amit az egyik portugál kolléga mondott, aki a bankunió felügyeleti kapacitás növeléséről beszélt. A bankunió a kompetenciák, a hatáskörök transferjének egy radikális példája, és rendkívüli nagy hatással lesz a tagállamok bankrendszereire. Mi Európai Parlamentként demokratikus legitimitást kell, hogy adjunk a bankuniónak. Ezt a feladatot egyedül nem tudjuk ellátni. Ezért azt javasolnám, hogy holnap az ECON panelben megvitathatnánk önökkel, nemzeti parlamenti képviselőkkel, hogy hogyan tudunk egy olyan struktúrás együttműködést megvalósítani, amelynek keretében hatékonyan tudjuk országunkként haladva azonosítani a konkrét problémákat, és hogy hogyan tudjuk emellett a párbeszédünket megerősíteni, a bankuniót illetően például. Ez csak egy példa nyilván, de szerintem nagyon sokat kell tennünk annak érdekében, hogy megerősítsük a demokratikus legitimitást a gazdaság és monetáris unióra nézvést. Elnök úr? Ó, Merci à chacun d'entre vous. Köszönöm szépen, Roberto, és köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást az eszmecsere során. Ez reményeink szerint elősegíte majd a jó kormányzást az eurozóna számára. Köszönöm szépen a biztosoknak, hogy eljöttek, Tavroszkis és eh, Moszkovici uraknak. Nagyon fontos téma a saját források témája. Az európai nő számára egy létfontosságú kérdésről van szó. Egy olyan mechanizmust hoztunk létre, mely segítségével a gazdasági politikánkat és monetáris politikát irányítani tudjuk, Megvan a központi bankunk, van egy monetáris politikánk, azonban európai gazdaságpolitikánk igazából nincsen. Minden tagállam megőrizte szuverenitását a gazdasági politika terén. Természetesen ehhez kapcsolódik egy társadalmi dimenzió is. Aztán ott van a konvergencia, az euró létrejötte óta, ugye ez is egy nagy tét, az euró irányítása csodálatosnak mondható, illetve elég zűrzavarosnak is, a pénzügyminiszterek önelégedettek voltak, és a parlamenti felügyelet nem működött megfelelően, és ezért is nagyon fontos a mostani találkozónk. A stabilitási mechanizmust létrehoztunk, egy olyan intézményt alakítottunk ki, ahol a nemzeti költségvetések hozták meg a megfelelő forrásokat, és ezt kiegészítette egy stabilitási, illetve garancia alap. Ez a szintű szolidaritás, azaz, fölhasznál, azaz segítségnyújtás az eladósodott országoknak, ez tulajdonképpen egy kísérleti projekt. nincs uh, itt megfelelő irány. A külügyi szolgálat uh, irányítja a külügyi fellépéseinket. Itt van egy egységes pénz, nem, azonban még sincs egységes kincstári igazgatás, ezért az eurozóna irányítása, kormányzása további problémákat vetett föl. Ott van a fiskális verseny kérdése, Látjuk, hogy a multinacionális cégek milyen profitra tesznek szert az eurozónában. Az európaiakkal is versenyeznek, és ugyanakkor ott van a transzparencia követelménye, tehát óriási előrelépésre van lehetőség. Ma este leszögezhetjük, hogy esetleg egy felügyeleti kamara lehet az eurozóna jó irányításának a kulcsa, hogyha az állam és kormányfők egy kicsit elkezdenek mocorogni, és aztán a közvélemény is fölélénkül, és megerősödne, vagy létrejönne a szolidaritás. Nos, remélem, hogy mindezeket meg, mindezek megvalósítását látjuk, majd ehhez a folyamathoz járultunk hozzá ma délután, ma este, illetve a holnapi nap folyamán. Köszönöm szépen a közös munkát, és holnap tehát folytatjuk a munkát a saját erőforrás témájával, az európai saját erőforrás témájával, és itt a Monti jelentésre utalnék, hogyha a saját erőforrásokat akarja létrehozni az Európai Unió, Ha az egyik oldalon növelést, növekedést idézünk elő, akkor az adókat csökkenteni kell a másik oldalon, tehát megfelelő egyensúlyt kell kialakítani. Több helyen is részt kell majd vennem a holnapi nap folyamán, de minden esetre találkozunk. Moszkovici úr ö, is érinti ez a téma. A saját erőforrások a, ö, fontosak az európai